Okay, liebe Kollegen, fangen wir an. Akkor kezdjünk. Ha jól tudom, akkor a 20-as napi rendi pont következik. Első eszmecsere a kettős felhasználás, felhasználású termékekre vonatkozó rendeletről. Az ilyen két, kettős felhasználású termékek exportjáról van szó. A parlament már régóta felkérte a bizottságot, hogy történjen jogalkotás ezen a területen. A korábbi jogalkotás átdolgozásáról van szó a tanácssal közösen, illetve a bizottsággal közösen egy közös nyilatkozat született. Ez már legalább négy éves múltra tekint vissza. Ez alatt az idő alatt a bizottságnak megvolt az ideje, hogy egy tervezetet, javaslatot készítsen. Ez most előttünk van. Buchner úr a jelentéstevő, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kollégák! tisztelt bizottsági képviselők! A XXI. században a komoly változások előtt áll az Európai Unió, és a konfliktusos területekről származó ásványokkal már foglalkozott a parlament, és a jogalkotási munka során is bemutatkozott, hogy fenntartható és méltányos, tisztességes versenyt és kereskedelmet akarunk. A kereskedelempolitika egyre inkább tudatosul a polgárok mindennapjaiban. Az Európai Unió a legerősebb kereskedelmi tárgyalópartner, partner, és éppen ezért eh, fontos, hogy megfelelő célokat tűzünk ki. Most egy újabb lehetőség előtt állunk ennek megtételére, és eh, szeretnék emlékeztetni egy tényre, amit talán nem feltétlenül eh, kapcsolódik közvetlenül ezzel a napirendi ponttal, az elmúlt két évben a parlament 15 alkalommal a különböző parlamenti határozatokban, állásfoglalásokban E, az autokrata rezsimek e, technológia e, exportjával foglalkozott, és az ezzel kapcsolatos emberi jogi kérdéseket is figyelembe vettük. Ez az Európa, Európát támogató frakciók körében egyértelmű támogatást élvezett. Teljesen egyértelmű, hogy itt most egy további lehetőség van, hogy javítsunk a szabályainkon ezen a területen. És ebben a jogalkotási eljárásban be tudjuk mutatni, hogy a különböző plenáris állásfoglalások alapján egy erőteljes és közös álláspontot dolgozzunk ki, amit a tanácssal való tárgyalások során többséggel tudunk képviselni. A mai naptól fogva a következő dolgokról fogunk tárgyalni, nevezetesen a kettős felhasználású termékekről. Itt olyan termékekről van szó, amelyekre egyesek azt mondják, hogy nem olyan jelentősek, ami teljes felelőtlenség. A kettős felhasználású technológiák ezzel szemben központi szerepet töltenek be a 21. században a béke szempontjából. A különböző fegyverrendszerek amelyek háborúk során bevethetők, ezek tartalmaznak számos esetben kettős felhasználású összetevőket, alkotó részeket, és különösen ezek exportja vagy exportjának tilalma, például a digitális fegyverekről, ha beszélünk, mindenféleképpen fontos téma. Az ilyen digitális fegyverek a a megfigyeléshez, a kém tevékenységhez és a manipulációhoz felhasználható. Az autokrata rendszerek, rendszerek nagyon gyakran bevetnek ilyen termékeket, az emberi jogok, a szociális jogok elfolytására. A Google, az Apple, a Big Data egy olyan korban, abban, amikor az amerikai elnök a Twitteren él. Mi történik a digitális világban? Ez gyakorlatilag mindannyiunkat közvetlenül érint. És ezeknek óriási kihatása van. A digitális fegyverek bevethetők a demokratikus mozgalmakkal szemben, és erre számos példát találhatunk például Tunéziával kapcsolatosan, és számos egyéb tanulmány is rámutatott erre. Éppen ezért ideje, hogy a jogalkotók ismét intenzíven foglalkozzanak ezzel a témával, hiszen itt az emberi jogokról is szó van a digitális korban. Az EU tagállamok természetesen ez e tekintetben felelősséggel tartoznak az állampolgárok felé. A bizottság javaslata egy jó alapot jelent a kettős felhasználású termékek export szabályozásának harmonizálásához. A javaslat már tartalmaz olyan elemeket, amelyekkel számos parlamenti állásfoglalás is foglalkozott, illetve amelyekre felszólítottunk. Van egy catch-all záradék, itt az emberi jogokról van szó elsősorban. Ha például veszük Németországot vagy Hollandiát, ez a két ország már megkezdte ezen termékek szabályozását, illetve a kettős felhasználású termékek ellenőrzését, felügyeletét. Nagyon fontos, hogy most a tagállamok az ezzel kapcsolatos szabályaikat harmonizálják, illetve megfelelően definiálják, hiszen nem akarjuk, hogy 28 különféle szabályozás létezzen, és ez alása a versenyhelyzetünket. Németország 50-70 százalékát képviseli a megfelelő technológiák exportjának, és olyan mechanizmusokat már alkalmaz, amelyeket ebben a jogszabályban is szándékozunk. Az a különböző európai vállalatok számára harmonizált, összehangolt kereteket kell megteremteni, és lehetőleg a bürokratikus eljárásokat visszaszorítani. A technológia fejlődése rendkívül gyors ezen a területen, és éppen ezért azt várom, hogy a megszülető jogszabályt ne használják fel egyfajta bűnbakként, és ez a jogszabály hozzájáruljon az ilyen fejlett technológiák exportjának ellenőrzéséhez. A bizottság javaslatát át kell dolgozni, és én kész vagyok, hogy az ágazat, a civil társadalom és az Európai Bizottság különböző képviselőivel leüljünk, és kialakítsunk egy előzetes álláspontot és ami nem alkalmazható közvetlenül és egyértelműen, ez csak káros hatással lehet a gazdaságban. Éppen ezért én meg vagyok győződve, hogy egyértelmű definíciókra van szükség, és e, e tekintetből kell átdolgozni a tervezetet. Ez alapfeltétel a rendelet elfogadásához. És e tekintetben én üdvözlöm az új általános export engedélyezéseket, ez, ezek hivatottak megkönnyíteni a vállalatok gyakorlati életét. És rendkívül fontos részlet az európai exportőrök számára mindez. Nagyon fontos, hogy semmiféle káros technológiát vagy szolgáltatást ne lehessen exportálni, illetve ezeken ne lehessen visszaélni az emberi jogok szempontjából. Itt végül is arról van szó, hogy az exportőrök a szokásos módon tudjanak kereskedni. Éppen ezért a fekete bárányokat fontos, hogy a nemzeti hatóságok minél előbb be tudják azonosítani, fel tudják ismerni, és az ilyen fajta exportot meg tudják akadályozni. Én várom, hogy továbbikban is jól együttműködjünk az árnyék jelentéstevőkkel, és várom az ő hozzájárulásokat is. Köszönöm, és akkor most Fjellner úrnak, árnyék jelentéstevőnek megadom a szót. Köszönöm szépen. Valamennyien tudjuk, miért vagyunk itt. Ennek az az oka, hogy az európai technológiát az emberi jogok megsértésére használták fel többször, és nem utolsó sorban tavasszal, és ezzel régóta foglalkozik a bizottságunk, és ez ellen sürgettünk egy javaslatot. Emlékszem, amikor én voltam az előadója ennek a témának. Egy kicsit változott a jogalkotási háttér, és a biztonságos kikötő témakörben a bizottság, az Európai Bizottság pontosan egy ilyen javaslatot ígért, mint amivel most foglalkozunk, tehát nagyon üdvözlendő egyrészt. Kicsit szomorú, hogy nem vagyunk itt túl sokan, ahhoz mérten, hogy mennyire kiemelten fontos ez a téma óriási a jelentősége számunkra. Itt a világban különböző háborúkról, konfliktusokról, az európai gazdaságról van szó, óriási pénzek forognak kockán. Tehát ez az európai ipart is érinti, meg a kereskedelmet, és így tovább a pénzügyeinket többek között bizonyos körülmények között felhasználható ez a terület, hogy export engedélyt írjunk elő, és így tovább. Tehát ezért is nagyon fontos. Sebészi pontossággal be kell céloznunk, amit akarunk, és nem akarjuk a versenyképességünket veszélyeztetni. Még egy korai szakaszában tartunk ennek a kérdéskörnek, de néhány gondolatot szeretnék ismertetni, még mielőtt bármi véglegeset kimondanánk. Amikor átolvastam, áttanulmányoztam a dokumentumot, azt ö, tapasztaltam, hogy az Európai Bizottság széles ecsetvonásokkal vázolja fel az elképzelését, és lehet, hogy ezek az általános rendelkezések, illetve általános javaslat nem tudja pontosan elérni a kitűzött célokat, tehát nem teljesíti a sebészi pontosságnak az imént említett követelményét. A második kérdés, amit én feltennék magamnak, alapvetőbb. A legutóbbi kettős felhasználású eszközökre vonatkozó reform nem is olyan régen történt, 2009-es, emlékszem, amikor mérehatóan megvitattuk, jó sokat eszmecseréltünk róla itt a parlamentben. Azt mondanám, hogy jogalkotási aktusként ez meglehetősen jó, kiegészíthetjük az IKT vagy az emberi jogok területén. Az általános struktúra az rendelkezésünkre áll, viszont ahogy én olvasom és értelmezem, sokkal szélesebb reformkísérletről van szó, mint az általunk felvetett konkrét szakterületek. Akarunk-e széles körű reformot? jelen pillanatban, vagy inkább apró változtatásokat szeretnénk, ez a fő kérdés. Ahogy én látom, a kettős felhasználású termékek, illetve az export ellenőrzés témakörében úgy kellene előrelépni, hogy a multilaterális megközelítés mondjuk ki általánosságban jó, ahhoz, hogy az export ellenőrzés valóban jól működjön, illetve ahhoz, hogy egyáltalán valami hatása legyen, multilaterálisnak kell lennie. És a különböző termékellenőrzési rezsimek, rendtartások megfelelőek. Tehát ezeket mi támogatjuk, hiszen a saját struktúránknak az alapvető összetevői, és nem szeretnénk aláásni őket semmilyen módon. Ezért úgy gondolom, hogy ne korlátozzuk túl ezt a területet az említett rendtartásokon kívül, mert az már a multilaterális megközelítés ellen hatna. Lista alapú módszert kellene követnünk, mert ez biztosítja az egységes alkalmazást, illetve a jogi kiszámíthatóságot. Tehát én azt gondolom, hogy jegyzékből kellene kiindulnia minden ilyen intézkedésnek. A második az emberi jogi dimenzió. Felteszem így vagy úgy, itt a szakbizottságban, illetve a tisztelt házban ebbe az irányba megyünk majd, és hogyha ezt megtesszük az általános emberi jogi megközelítés szellemében, hiteles forrásból tisztázni kell, hogy kire, mire gondolunk, és kire vonatkozik ez az egész. A bizottságtól azt kérdezném egyébként, hogy miért éppen a kettős felhasználású termékek eszközét választották az emberi jogok érvényesítésére. Mert más területeken, például a kínzás halálbüntetés terén született erre egy külön jogalkotási eszköz, és nem építették ezt be. Mert én azt gondolom, hogy például a kínzást, halálbüntetést nem kellene a kettős felhasználású termékek keretében szabályozni, és hogyha ez egyáltalán fölvetődött, akkor az volt a válasz, hogy nem szabad összekeverni ezt a két, tesz, két területet, viszont most éppen ez történik. Tehát itt bekeverünk egy külső elemet, külső szempontot ebbe a jogalkotási keretbe. A kérdésem a bizottsághoz, hogy miért választották ezt a megoldást. A harmadik, illetve utolsó kérdésem mert látok erre vonatkozó elemeket, olvasva a javaslatot, hogy úgy is értelmezhető, hogy a közvetítés terén ez egyfajta területen kívüli, földön kívüli megközelítés. És szkeptikus vagyok, hiszen pont ezzel kritizáljuk az Egyesült Államokat amikor területen kívüliséggel próbálkoznak, még hogyha ez esetben jók lenne rá akkor is. Tehát, hogyha az usa a területen kívüli jogi szabályozás miatt kritizáljuk, akkor nem kellene ugyanebbe a hibába belesnünk. Az usa például kritizáljuk azzal, hogy az EU területén amerikai jogszabályokat akar a vállalkozásokra érvényesíteni. Tehát hogyha ebbe az elvi irányba elindulunk, akkor kitesszük magunkat különböző tévedéseknek, illetve kockázatoknak, de általánosságban ezt jónak tartom, és úgy gondolom, hogy egy célra vezető ez a javaslat. Mert nagyon sokféle kérdést megold a kettős felhasználású termékek területén. Köszönöm szépen. És most engedjék meg, hogy magamhoz ragadjam a mikrofont, hiszen én is az SMB frakció árnyék előadójaként illetékes vagyok. Nos, tisztelt képviselőtársaim, talán érdemes kifejteni, hogy miért is kértük ezt a javaslatot. Az arab tavasz nyomán például nagyon sok felderítő technika helytelen alkalmazását tapasztalhattuk hírszerzésre. Például számos tagállamban oknyomozó újságírók vizsgálták ezt az utóbbi években, hogy hány exportengedélyt adtak ki megfigyelő technológiára, illetve szoftverre. Hat tagállamban összességében 317 exportengedélyt adtak ki különböző cégeknek. És egyes tagállamokban ez problémákat okozott, hogy az engedélyek problémás országokra vonatkoztak, és ez hat tagállamot is érint, de nyilván többen is lesznek. És nagyon nehéz kemény adatokhoz jutni ezen a területen. És ezt az érték alapú kereskedelem alapján nem engedhető meg. Tehát itt mindenféleképpen változtatni kell, illetve ki kell terjeszteni a jelenlegi jogszabályokat. Amit Mária Sáke a kínzásra kapcsolatos jogszabályalkotás kapcsán is elmondott, itt az érték alapú politika figyelme kell, hogy vegye az emberi jogokat, és egyértelmű nyilatkozatot kell tenni az ilyen fajta kereskedelempolitika mellett. Éppen ezért üdvözlöm, hogy végre a bizottság előterjesztett egy javaslatot. Négy évig vártunk, ez eléggé hosszas idő. Hogyha valakinek egy évig kell várni a karácsonyra, már az is eléggé aggályos lehet, de nekünk itt négy évig kellett erre az ajándékra várnunk. Tehát most arra kell törekednünk, hogy észszerű időben végre útjára bocsássuk ezt a jogszabályt. És a vita jelenlegi pontján még öt dolgot szeretnék elmondani. Itt egy új kritérium valósul meg az emberi jogok kérdése a kereskedelmi politika értékelésénél. És azt hiszem, hogy ez az a megközelítés, amire már hosszú ideje vártunk, és itt azt is le kell szögezni, tisztázni kell, hogy milyen értékeket vegyünk figyelembe. Gondolom, hogy nagyon fontos a vállalataink számára is, hogy megfelelően iránymutatást adjunk számukra, a jogszabályjal, kézikönyvekkel, egyéb tájékoztatókkal, megfelelő pontokon. Tehát ez egy megfelelő iránymutatás lenne számukra, hogy az emberi jogika, jogokat hogyan vesszük majd figyelembe az export engedélyezés során. Még két további kritériumot kell megemlíteni, mint egyfajta elméleti tevékenységet. És ezzel kapcsolatosan az érvelés meglehetősen korlátozott. Én úgy érzem, hogy a közelmúlt, illetve az elmúlt két év politikai eredményei alapján még az utolsó pillanatban bizonyos dolgokat bevett a szövegbe a bizottság, és egyelőre kételjeim vannak, hogy ezeket a kritériumokat így benne adjuk a szövegben. Továbbá itt egy olyan megközelítést üdvözölnénk, ami rugalmas. Ebben ezért üdvözöljük ezt a catch-all záradékot, ezt már más sok szabály kapcsán is alkalmaztuk. Egyelőre a tanács még ezzel nem tudott teljesen azonosulni, de egy olyan mechanizmusra van szükség, ami gyorsan reagál, és ami lehetővé teszi, hogy a mellékleteket módosítani lehessen. Azt hiszem, hogy ez kell a kiinduló pont legyen, hiszen rendkívül fontos, hogy hatékonyan tudjunk reagálni, és az esetleges jókézagokat be tudjuk zárni. Harmad sorban a jövőbeni fejlődés előtt a lehetőségeket nyitva kell hagynunk. Ezt az átdolg vonatkozást úgy kell kezelnünk, mint ami majd ki kell terjedjen a kommunikációs technológiákra, technikára is. Úgyhogy ezeket a lehetőségeket nyitva kell hagyni, ne tegyünk most kötelezővé, vésünk kőbe bizonyos olyan követelményeket, amelyeket a technika fejlődése pár év múlva meghalad. Ötöd sorban Nyilván ez a szabályozás eltérően érinti a vállalatokat, a KKV-kat. Ez utóbbiakra különösen gyakran komoly terhet ró egy-egy új szabályozás, tehát azt meg kell vizsgálnunk, hogy az előírások ne terheljék túl a KKV-kat a multinacionális koncernekhez képest, ne szenvedjenek hátrányt az informatika ágazatban. És végezetül nem elfogadható, hogy amikor egy új jogszabályt alkotunk az Európai Unióban, akkor ezt a tagállamok más és más módon alkalmazzák. Itt úgy tűnik, hogy egyes KKV-k az ilyen eltérő alkalmazás, illetve a bürokratikus követelmények következtében más és más helyzetben vannak az egyes tagállamokban, és ez nem lehet a célja semmilyen Európai Uniós jogszabálynak. Tehát erőteljes és egyértelmű, harmonizált jogszabályra van szükség, amelyet egyöntetően alkalmaznak az egyes tagállamok. Én most nem akarok egy újabb ügynökséget felállítani, de egyértelmű megállapodásra kell jutnunk annak érdekében, hogy minden egyes tagállam azonos módon alkalmazza a jogszabályt, és ne szülessenek különböző versenyhátrányok. Ez lett volna az az öt pont, amit én szeretem volna a vita, vitában előre bocsátani, és ezekről kell majd még részletesebben eszmecserét folytatni. És akkor most az ECR nevében Kempel úr. Köszönöm, elnök úr. Én most Lunes úr nevében szólok hozzá, aki az ECR árnyék előadója, és a jelenlétére szükség volt az Econ szakbizottságban, ezért elnézést kér, hogy nem tudott megjelenni. Az EU exportjának modernizációja a legfrissebb technológiai és politikai kihívásokra reagál, amelyekkel az EU kénytelen szembenézni, és növeli a biztonságot, illetve az emberi jogok védelmét. Össze kell valahogyan békíteni a szabadsági perspektívákat, a gazdasági, az etikai és egyéb megfontolásokat. Az ECR üdvözli a bizottság megközelítését, és fontosnak tartja, hogy csökkenteni kell az administratív terheket, illetve az illetékes hatóságok és a bizottság közötti kommunikációt is előnyösnek tartja, és a költségek csökkentése révén egyenlő feltételeket teremthet a vállalkozásoknak. A hatékonysághoz fontos az, hogy globálisan lehessen koordinálni az export ellenőrzést a nemzetközi egyezmények tiszteletben tartásával. A az áruk globális elérhetőségének figyelembevétele nélkül egy egyoldalú európai export ellenőrzési rendszer nem járul hozzá az emberi jogok kellő védelméhez, és a biztonságot sem fokozza. Olyan környezetet kell teremteni, amely a verseny érdekeket védi, és a lehető legkevés, legkevesebb, kisebb mértékben árt a vállalkozásoknak. A rendelet hatájának eh, kiterjesztésekor eh, az új termékek mellett a broker tevékenységet és a tranzit szállítást is figyelembe kell venni, és az erre vonatkozó rész jelenleg még pontatlan, és ezért bizonytalansághoz vezet. Egy útmutatót is meg kellene fogalmazni, hogy kísérje ezt a rendeletet, és az ECR azt kérdezi, hogy miért nem lehetett ezt az útmutatót beépíteni már magában a rendeletbe. A kellő gondosságra vonatkozó definíció eléggé homályos, így azok a vállalatok, amelyeknek nincs elég erőforrásuk, hogy ezeknek megfeleljenek, nehéz helyzetbe kerülnek. Veszélyes lett az, hogy esetleg nem sikerül elérnünk a céljainkat, de együtt fogunk működni az előadóval. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném kifejezni a hálámat, és kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy ezen a területen uniós jogszabályt fogadjunk el. Már öt éve szorgalmazom, hogy ez történjen meg, és napról napra sürgősebbé válik ez a frissítés. A technológia révén minden kisebb, gyorsabb és olcsóbb lesz, és fennáll a veszélye, hogy nem megfelelő kezekbe kerül. Az export ellenőrzésnek vannak emberi jogi vonatkozásai is, amiket most már konkrétan meg is említünk de egyértelműen vannak stratégiai kockázatok is. Amikor ezeket az eszközök, eszközöket kereskedelmi keretek között terroristáknak vagy bűnözőknek adják el, ezen kívül ezeket lehet vállalati kémkedésre is felhasználni, és ezt nem szabadna megengednünk. Azt hiszem, a kettős felhasználású termékekről szóló rendelet frissítése mindenképpen az eddigi értékeink mentén kell, hogy megtörténjen. A lehető legjobb módon be kell csuknunk a kiskapukat az eddigi szabályozásban, és frissítenünk kell azt úgy, hogy ne keletkezzenek újabb kiskapuk. Örültem az emberi jogi kritériumoknak, amik bekerültek a szövegbe, de azt hiszem nagyon egyértelműen ki kell mondanunk, hogy milyen emberi jogsértésekkel találkoztunk, és hogyan tudjuk ezeket elkerülni. Sajnos a javaslatban ez jelenleg nem jelenik meg elég világosan. Másodszor alaposan meg kell néznünk a felhasznált technológiák definícióját. Feljegyeztek már problémákat azt illetően, hogy nem voltak elég egyértelműek a definíciók, és gondoskodnunk kell arról is, hogy a biztonsági szakértők, akik áthatolási teszteket végeznek, nem kerülnek hátrányosabb helyzetbe a rendelet miatt. És azt hiszem, hogy ez lehetséges, hogyha kellően precízen fogalmazzuk meg a definíciókat. Szeretném megvizsgálni annak a következményeit, hogy mi történik, amikor túl engedékenyen osztogatják az engedélyeket, és egyszerűen ráütik a pecsétet mindenre, amit eléjük tesznek. Sokszor az engedélyek birtokában a megfelelő ellenőrzés nélkül lehet kereskedni, ezért gondoskodnunk kell arról, hogy minden lépés, amit teszünk, kellően pontos és hatékony. Természetesen ez az üzleti közösség számára is fontos, hiszen semmiképpen nem akarjuk őket leterhelni fölösleges bürokráciával, vagy átláthatatlan feltételekkel, hogy fontos ezért, hogy biztosak lássanak benne, hogy exportálnak-e valamit vagy sem. Ezzel együtt azok a cégek, amelyek kettős felhasználású termékeket forgalmaznak, már most is alkalmaznak szakértőket ezen a területen, tehát nekik nagyon sok tapasztalatuk is van ezen a területen. Ezzel együtt fontos, hogy egyértelműen fogalmazzunk meg mindent, és hogy egyenlő feltételeket teremtsünk, hogy ne történhessen meg az, ami most az EU-ban történik, hogy ott veszik meg az emberek ezeket a termékeket, ahol az a legegyszerűbb. E, az egységes piac e, lényege az, hogy egyenlőek a szabályok, és azok mindenre ér, mindenkire érvényesek. A civil társadalom szerepére is szeretnék kitérni, illetve itt vannak még azok nyomozó újságírók is. A jelenlegi e, kettős felhasználású termék kereskedelem megsérti az emberi jogokat, és sajnos az EU-ban is tapasztalhatunk ilyesmit. Oknyomozó újságírók és civil szervezetek is kimutatták, hogy embereket vetettek börtönbe, kínoztak meg, és sértették meg súlyosan az emberi jogika, jogaikat olyan rendszerek segítségével, amelyeket az elnyomás céljából fejlesztettek ki, és reklámoznak is. Itt az ideje, hogy felelősséget vállaljunk itt az EU-ban azért, hogy mindig globális szemlélettel végezzük a munkánkat. Valószínűleg úgy áll a dolog, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok, amik alapvetően demokratikus országok, még mindig uralják ezt a piacot. De el kell gondolkodni rajta, hogy milyen helyzetet teremtünk magunknak, amikor más országok egyre agresszívebben fejlesztenek ki behatoló célú technológiákat. Ez a következő években is így fog történni, ezért fontos, hogy az EU eh, továbbra is vezető szerepet töltsön be Eh, ahogy ez a bizottság stratégiájában is olvasható. Azt gondolom, hogy ebbe tökéletesen illeszkedik eh, a frissítés is, de ezt eh, még konkretizálni kell, néhány dolgot pontosítani, de azt hiszem, ezt meg tudjuk tenni, és várom az együttműködést az árnyék előadókkal és másokkal. And for the... Köszönöm szépen. Anna Maribina a GUE nevében. Voorzitter, het voorstel van de commissie is lang verwacht. Köszönöm szépen. A bizottság javaslatát már nagyon régóta vártuk, és nagyon örülünk neki, és szeretném megköszönni Büchner úrnak és más árnyékeladóknak, hogy ezt benyújtották. Nagyon bonyolult témáról van szó, mert például a vizet is lehet több mindenre használni, túlélésre is, hiszen a vízre szükség van az élethez, de lehet rossz célokra is használni, és nehéz eldönteni, hogy mely részét lehet rossz célokra használni, és melyet nem. Ott vannak például a szoftverek, amelyeket tudnak az aktivisták is használni, illetve rossz célokra is felhasználható. Figyelnünk kell arra, hogy mi történik a termékeinkkel, és mire használják azokat. És meg kell, hogy tudjuk mutatni a felelősségünket. Egyetértek azzal, ami elhangzott az emberi jogokkal kapcsolatban. A bizottság víziójába illik ez is. Ha mondhatok egy példát, ott volt a eh, CETA és így tovább, tehát az emberi jogok mindenképpen fontosak, de a biztonsági aspektus is az. Itt eh, kereskedelemről beszélünk, de ezzel együtt eh, az emberi jogoknak kell a legfontosabb szerepet játszaniuk. Köszönöm. E és az EFTD nevében, Pégén asszony, köszönöm szépen. A Kettős felhasználású termékek kapcsán fontos emlékeztetni arra, hogy ezek a technológiák, ezek polgári alkalmazása nem az egyetlen felhasználási mód, ezeket másképp is fel lehet használni, például a polgári repülési rendszereket, radarrendszereket rakéta irányításra is fel lehet használni mindannyian emlékszünk a, egy olasz cég esetére, ahol egy hacking csapat működött, és a Renzi kormányt arra kényszerítette, hogy kétes országokba, így többek között Egyiptomba exportáljanak szoftvereket. Giulio Reggiani volt többek között az egyik áldozata ennek. 2016 márciusában, miután a parlament decemberben, tehát az azt megelőző decemberben erről vitát folytatott. És ez egy valós probléma Olaszország esetében. Úgyhogy én olaszként nagyon fontosnak tartom ezt a mai vitát. Éppen ezért alaposan meg kell vizsgálnunk a bizottság javaslatát, különös tekintettel a megfigyelési technológiákra. 317 engedélyt adtak ki, és ebből csak 14-et vontak vissza. Nem demokratikus országok gyakran a végcél. Dania, az Egyesült Királyság, Olaszország egyszerűen szemet hunyt az ilyen gyakorlatok felett. Németország példája is elhangzott, ahol előzetesen nem kell ellenőrizni a végső felhasználót. Az engedélyek azonban nagyon gyakran úgy kerültek kiadásra, hogy nem igazán vizsgálták meg, hogy milyen típusú szoftvert hol fognak végül is alkalmazni vagy felhasználni. Tehát nem lehet tudni, hogy az EU technológiai cégek keze nem vérese. Tehát nagyon fontos biztosítanunk, hogy ilyesmi ne forduljon elő, ugyanakkor viszont nem akadályozhatjuk meg a KKV-kat sem ebben az ágazatban. Sokakat foglalkoztat az egyszerűsítés kérdése, az átláthatóság, el kell, meg kell szüntetnünk a két kettes, kettős értelmű definíciókat, és mindenkinek erre kell törekednie. Ami a bürokráciát, az administratív terheket illeti, a kkv számára nem minden esetben hozzáférhető az az információ, ami a végső felhasználókra vonatkozik. A kereskedelmi rendszereink mindenféleképpen korszerűsítésre szorulnak, meglehetősen szétaprózott volt ez a rendszer a KKV-k rovására, tehát átláthatóságra, egyértelműségre van szükség az export engedélyezés kapcsán, és remélem, hogy a hatóságok között megvalósul az információcsere tekintetben az ő csillag mozgalom e tekintetben aktív lesz, és mi is be fogjuk nyújtani az erre vonatkozó módosítókat. Köszönjük a jelentéstevőnek a prezentációját, és mi mindenféleképpen a konzisztenciát, a következetességet várjuk el, különösen amikor az emberi jogokról van szó, és tekintetbe veszük azokat, a, illetve tiszteletben tartjuk azokat a vállalatokat, és amelyek ezt betartják. Most pedig még egyszer illetve elnézést, mielőtt a jelentéstevőnek megadom a szót, Takula úr. Köszönöm szépen. Nem tudtam, hogy ilyen gyorsan eh, halad. Úgyhogy egy kicsit lassú vagyok ma, úgy tűnik. Van finn tolmácsolás, vagy angolul kell, hogy elmondjam? Úgy látom, hogy nincs. Elég gyakori, hogy amikor angolul mondom el a hozzászólásomat, akkor a tolmácsoláson keresztül, francián vagy németen eh, keresztül érthetőbb a gondolatom. Akárhogy is, a jelentéssel kapcsolatban komoly kihívás volt az Európai Bizottságnak, hogy elkészítse ezt a javaslatot, és üdvözlendő olyan vonatkozásban, hogy az adminisztratív nyomást enyhíti. Ugyanakkor a javaslat egyéb elemei ugyanolyan munkamennyiséget e, jelentenek. Például kicsit problémásnak tűnik nekem a megfigyelendő termékeknek a listája, mert ez plusz munka, plusz adminisztráció. Még aggasztóbbnak találom, hogy az EU már megint olyan jogszabályokat alkot, amelyekkel más országok nem fognak együttműködni, és a versenyképességünkre negatívan hat majd. Mert eltérünk a nemzetközileg elfogadott jegyzéktől. És a legfontosabb a különböző termékek megfigyelési listán kívüli forgalma. A korlátozott információk alapján gyakorlatilag nemzeti szinten születnek majd meg a döntések. A helyes gyakorlatokat meg lehet osztani, de ezek nem kötelező gyakorlatok, és szerintem ez probléma. Ennyit röviden a véleményemről ebben a témakörben. Köszönöm, és akkor most a bizottságé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Büchner úrnak köszönjük szépen az árnyék előadóknak is az észrevételeket, és a gondolkodásunkat, illetve a jogalkotó munkát mindenképpen eh, iránymutatásokkal látja el. Néhány pontban reagálnék az elhangzottakra. Elnök úr felhívta arra a figyelmet, hogy a javaslat már régen várt javaslat, egy kicsit kritikai éle tett ezt. A mi szempontunkból ez azt mutatja, hogy nagyon nehéz volt egyensúlyt teremteni ebben a javaslatban, hiszen mi úgy látjuk, hogy ez a javaslat továbbfejleszti a jelenlegi EU rendtartást a kettős felhasználású termékek területén. Tehát ez egy továbbfejlesztés, vagy upgrade-nek is nevezhetjük. Értékalapú külkereskedelmi politikát képviselhetünk ezen keresztül. És arányos, kiegyensúlyozott megközelítést mutat, ugyanakkor nem terheli túl az érintetteket, hogy megfeleljenek az előírásoknak. Nagyon gyorsan változik itt a környezet, és többen felhívták erre a figyelmet, tehát ez is egy külön kihívás. A javaslat számos feladatot igyekszik teljesíteni, az egyik az emberi jogok tiszteletben tartásának a biztosítása, illetve az emberek biztonságának a növelése, a kettős felhasználású termékek szigorúbb szabályozásán keresztül. És itt a megfigyelésre felhasználható technológiákra is gondolok. Általánosságban úgy látjuk, és ezt osztja egyébként számos intézmény, illetve a civil társadalom, valamint a vállalkozások, a kibermegfigyelésre használható technológiákat azért kell korlátozni, hogy ne legyen belőlük emberi jogsértés, illetve ne tudjanak visszaélni velük. Ez a bizottság általános megközelítése az emberi jogi intézkedési terv keretében. Illetve Mastrom biztos asszony, a főnököm tette a kezdeményezést erre a javaslatra. Igyekszünk az EU-nak vezető szerepet biztosítani nemzetközi léptékben, és konkrét kockázat alapú termékszabályozást szeretnénk bevezetni a végfelhasználásból kiindulva, az emberek biztonságára odafigyelve. Intelligensebb biztonsági megközelítést szeretnénk ezzel érvényesíteni. Olyan rendszert kívánunk kialakítani, ami a gyors műszaki változásokat követi. És az EU engedélyek kiadását is struktúráltabban, hatékonyabbá szeretnénk tenni, illetve általános export engedélyezést vezetnénk ezzel be. És ö, nyugtázom, hogy az előadójuk ezt üdvözlenőleg tartja. Harmonizáltabb, mindent lefedő és vészmechanizmussal is kiegészített rendszert vezetnénk be a kettős felhasználású termékek esetében még olyan termékekre is, amelyek nem szerepelnek a hivatalos jegyzéken. Ez természetes és szükséges része a, az eszköztárnak, hiszen a kiskapukat is be kell tudjuk zárni, hiszen a gyorsan változó környezetben ezek folyamatosan létrejönnek. Aztán a javaslat, amely önök előtt fekszik, az EU, EU-n belüli ellenőrzési kötelezettségeket a lehető legalacsonyabb szintre igyekszik meghatározni, és az a cél, hogy integrált exportellenőrzést tudjunk működtetni egyenlő feltételek mellett. Tehát a 28 tagállam harmonizáltabb ellenőrzés, ellenőrző rendszerét vezetnénk be a a partnerségben, amely természetesen az első védelmi vonal, úgymond, a túl szabályozással szemben. Most pedig konkrétan reagálnék az elhangzott észrevételekre. Nyitottak vagyunk természetesen arra, hogy megvizsgáljuk, előkészítsük, illetve kidolgozzunk különböző iránymutatásokat, konkrét rendelkezéseket igény és szükség szerint. Elkötelezettek vagyunk. Nyitott, átlátható folyamatban szeretnénk kidolgozni a javaslat részleteit. Az iránymutatásoknak szimbolikus szerepet szánunk, tisztázó, egyértelműsítő eh, feladatot tölthetnek be szükség szerint. Végül egy konkrétabb választ szeretnék elmondani. Fielmer úr felvetésére, vagyis a területiség témaköre. Teljesen igaza van, annyiban, hogy az EU határain túl e, is szabályoznánk a termékeknek a kezelését, illetve sorsát, de az EU illetékessége, a szolgáltatások, a technikai segítségnyújtás esetében e, itt nem sérül a területiség elve, hiszen az EU ellenőrzés alatt álló e, cégek tevékenységének a szabályozásáról van szó. Ennyit szerettem volna röviden e, reagálni. Remélem, hogy segít, amit elmondtam. Köszönöm, és úgy gondolom, hogy e, továbbra is kapcsolatban maradunk. Buchner úr, köszönöm szépen ezt a rengeteg jó elképzelést, amit itt most hallottunk. Remélem, hogy megtaláljuk a módját, ami mindenki számára kielégítő eredményt hoz, és arra kell törekednünk, hogy minél előbb le kell zárnunk ezt a témát, és fel kell tudnunk mutatni, hogy emögött egy komoly többség áll, emögött az új jogszabály mögött, és remélem, hogy minél előbb jó eredményeket tudunk elérni. Köszönöm szépen, Buchner úr! Ez lesz mindannyiunk közös törekvése, hogy a tanács felé egy jó tárgyalási pozíciót tudjunk kialakítani. A Maricia Sáke jelentésével kapcsolatosan is nagyon jó pozíciót sikerült kialakítanunk. A következő lépés március 21-én egy nyilvános meghallgatás lesz az INTA ülésen, és a jelentéstevő majd akkor a jelentését is be fogja mutatni. Ezzel lezárhatjuk a 20-as napi rendi pontot, következik a 21-es, a külső fellépésekre vonatkozó garancia alap, és Krisztott Rovol asszony jelentéstevőnek adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Már 2009-ben benyújtották ezt az alapot, és ezen alapon az adósokkal kapcsolatos én kérem, mondja az elnök úr, akik távoznak a teremből, ezt csendben tegyék. Tehát a kifizetésekre sor került, amikor közös értékek keretében történik, vagy közösségi hitelezés keretében az Európai Beruházási Alap Bank kapcsán. És az ilyen hitelezés és garancia tranzakciók kapcsán csak azokról van szó, amelyek harmadik országgal szemben, illetve a harmadik országokkal szemben váltott garanciák kapcsán merülnek fel. Tehát itt külső kapcsolatokról van szó. És ez a rendelet tehát 2009 óta hatályban van, a bizottság most pedig módosítást javasol, ennek módosítását javasolja. a bizottság beruházási alap tervének része ez a módosítás, és ennek a célja az, hogy a rendszert tovább konszolidálják. A javaslat négy módosítóra irányul alapvetően a hatályos rendelet kapcsán. Mi a Költségvetési Szakbizottsághoz fordulunk majd véleményezési kéréssel. A kockázati díjakból származó bevételek egy új negyedik bevételi forrást jelentenének a garancia alap számára. További eddigi források egyrészt az éves befizetés az Európai Unió költségvetésből, a tőkebefektetések kamataiból, illetve az adósok törlesztéseiből származó források. Másodszorban a garancia alap 10 százalék, eddig 9 százalék volt, tehát a 10 százalékot meghaladó többletei költségvetésbe kerülnek a garancia a célirányos garancia a bevételei, tehát ezáltal növekednének, és így a garancia alapot a különböző kockázatokkal szemben jobban fel lehetne használni. Harmadsorban az alap irányítása egy jelentést fog készíteni a bizottság számára. Az meglévő struktúrákra épülhet ez, és mi a, a, a, a bizottság irányítási tevékenységét meg lehetne erősíteni, és ez negyed sorban a bizottság a parlament, a tanács és a számvevőszék felé éves jelentést készít a garancia alap felhasználásáról. És a bizottság részletezi egy listában a garancia alap tevékenységét, tehát egy több pontból álló listát készít e, a bizottság, amiről jelentést kell adott évben készíteni. Itt a vélemény kapcsán e, összességében egyet tudunk érni a javaslattal, és azzal is egyetértünk, amit a Költségvetési Szakbizottság a saját tervezetében leírt. Tehát a költségvetési szakbizottság kollégák kevesebb módosítót készítettek, mint mi, és az egyik árnyékjelentéstevő munkatársaival már leültünk és megbeszéltük, és gondolom, hogy ön is egyetért ezekkel a módosítókkal. Tehát én úgy látom, hogy egyetértünk ebben a munkában. És az általam javasolt módosítások megtalálhatók a kiosztott anyagban. Ezek fordítása is megtörtént, és csak annyit szeretnék még elmondani, hogy összességében ezekkel egyetértek, ezeket majd átadjuk a bizottságnak is, és ezeknek a célja az, hogy lehetőleg megtakarításokat is lehetővé tegyenek, ami az uniós költségvetést illeti. Ez napjainkban különösen fontos, és a parlament további pontosabb információkat vár a bizottságtól a garancia alapműködéséről. Ez az első módosító lényege, a második módosító szerint a bizottságnak a rendelettel összhangban kell a pénzügyi irányítást biztosítani. Ez csak egy kisebb mértékű pontosítás, a harmadik módosítás pedig röviden pontosítja a, azt, hogy a bizottságtól mi mit várunk a pénzügyi helyzetre vonatkozóan, illetve a garancia alap működésére vonatkozóan. További részletes információkat várunk a tőket tartozásokról, a befektetésektől, illetve a garancia alap vagyoni helyzetéről. És hogyha kedvezőtlen piaci körülmények között működik a garancia, akkor különösen fontos ez. Sajnos már hosszabb ideje ez a helyzet. Tehát röviden ennyit kívántam elmondani és remélem, hogy a többség támogatni fogja, és nagyon köszönöm a kiváló együttműködést a titkársággal is, illetve minden más résztvevővel. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm ezt a nagyon világos felvázolást a helyzetnek. Schuster Ányik Leestévő úr, köszönöm szépen. A kollégával én is maximálisan egyetértek, éppen ezért nagyon rövid leszek. Valóban itt pontosan az a helyzet, hogy ez egy üdvözlendő javaslat, számunkra is fontos, ugyanis a parlament részvétele nem volt mindig egyértelmű ezzel a jelentéssel. Remélhetőleg ezt el tudjuk érni, és a tartalmi célokat is tartalmi célok megfogalmazásába is közre tudunk működni. Éppen ezért én is különösen üdvözlöm az elhangzott módosítókat, pontokat, és reméljük, hogy ettől jobb lesz a világ. Köszönöm. Minden esetre érdekesebb lesz Kempel úr. Thank you, Mr. Chairman. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném kiemelni, hogy a bizottság ezzel kapcsolatos javaslata egy európai beruházási terv csomag része, az európai fenntartható fejlődés, illetve az Európai Beruházási Banknak nyújtott garancia is a része. Az ECR részéről mi üdvözöljük az Európai Beruházási Tervet, most először a fejlődő világra üzleti perspektívaként tekint az EU, és stratégiát alkot velük kapcsolatban. Mostanáig a fejlődő országokat logikus módon segéllyel, költségvetési támogatással segítette, ami nem hozta meg a várt eredményt. És a pénzügyi érdekeink most fontosabbak, mint valaha. Ezen felül, ha komolyan szeretnénk a migráció kiváltó okait megszüntetni, és a migrációs válságot megoldani, akkor Afrikában több üzletre van szükség, hogy ott gazdasági és szociális perspektívák jöjjenek létre, és az emberek maradni akarjanak. Kollégám a Deve szakbizottságban foglalkozik ezzel, és szorosan együttműködünk ezen a témán. A véleménytervezettel kapcsolatban azt mondanám el, hogy ez teljes mértékben összevág a bizottság javaslatával. Támogatom az általa benyújtott négy módosítót, és az Európai Parlamentben eh, tudnunk kell, hogy mi eh, történik ezekkel az alapokkal, és eh, kell, hogy felületet tudjunk e fölött gyakorolni, ez a négyes módosító. A bizottság a beruházási banktól átvenné a garancia alapkezelését. Ez egy szélesebb körű irányítási terv része. A bizottság már így is 7 milliárd eurót kezel, és úgy gondoljuk mi is, hogy rendelkezik azzal a személyzettel és tudással, hogy irányítani tudja ezt az összeget. A bizottságnak átirányított 861 ezer euró segítene abban, hogy a 66 milliós pillér még szilárdabb legyen. További frakciók részéről Annik jelentéstevő nem jelentkezett, így nagyon rövid leszek az EU gazdaság irányításának továbbfejlesztése mindenféleképpen fontos. Ezeket a lépéseket üdvözlöm. A tágabb összefüggés tekintve a külső tevékenységek finanszírozásának felügyelete, ellenőrzése nagyon fontos. És ha most itt kivetítjük e, az INTA tevékenységét az összes kereskedelmi területre, akkor megvan annak kockázata, hogy a különböző kereskedelmi eszközöket arra használják fel, hogy a migrációt valahogy kezeljék. Az ilyen alapok esetében nagyon fontos, hogy ne legyen ellenőrizetlen ezen pénzek felhasználása például az, arra a célra, hogy afrikai országokat azért finanszírozzanak, hogy az ott élők kiváltolását megakadályozzák. Tehát az EU-nak és az EP-nek ezeket az elveket tiszteletben kell tartani, és biztosítani kell a kellő felügyeletet. Tehát ebbe a csapdába nem szabad beleesnünk. Köszönöm, Helmut Scholz. Köszönöm szépen, én is köszönetet mondanék a jelentéstevőnek. Egy problémát szeretnék felvetni. A garancia alap kapcsán a Juncker terv kapcsán merült fel, hogy a private-public eh, partnerség eh, kapcsán egyre több eh, forrás került átadásra. Itt azonban nem erről van szó. Az államok tekintet a saját gazdasági fejlődésükre arra kell, hogy törekedjenek, hogy a támogatást fokozzák. De az Juncker terv kapcsolatosan is bebizonyosodott, hogy egy további ösztönz eszköz nem áll rendelkezésre a beruházások fokozására, és lehet, hogy itt is ez lesz a helyzet. Tehát most miért kerül át ez az EIB-től a bizottsághoz, és kerül ki az úgynevezett a bank szakemberek kezéből, én ezt nem egészen értem. Tehát a bizottságtól kell némi magyarázatot kapnunk arra vonatkozóan, hogy ennek az új javaslatnak mi a plusz értéke az eddigi finanszírozáshoz képest, ami az EIB kezében volt. És a garancia alap valóban a gyakorlatban mennyiben fog hozzájárulni a fogadó országok, a kedvezményezettek nem tudom, hogy a bizottság részéről van-e itt valaki. But, uh, unfortunately... Csak azt szeretném elmondani, hogy sajnos a bizottság szakértői nincsenek itt, mert párhuzamosan egy másik vita is zajlik erről, de feljegyeztük a kérdéseket, és írásban természetesen reagálni fogunk. Jetzt muss ich ein bisschen äh, erstmal Luft holen. Itt most äh, egy mély lélegzetet kell vennem. Ugyanis tegnap is ugyanez volt a helyzet, nevezetesen a bizottság illetékese nem volt jelen, nem tudott választani, és én ezt nem tudom elfogadni. Egyébként én egy eléggé toleráns lény vagyok, de e tekintetben nem ismerek toleranciát. Mint megválasztott képviselők, mi gyakorlunk ellenőrzést a bizottság felett, és a bizottságnak kötelessége válaszolni a kérdésekre, különösen amikor a pénzügyi kérdések, vagy a pénzügyi forrásokkal kapcsolatosan merülnek fel kérdések. És én meglehetősen dühös vagyok. E tekintetben majd egy levelet is meg fogok fogalmazni, amiben ezt kifejtem. Én is csak támogatni tudom az elnök által éppen most elmondottakat. Itt nem feltétlenül fogadjuk el a bizottság javaslatát, és a ha bárki itt ebben a, ezzel a dossziéval kapcsolatosan mondani tud valamit, akkor azok mi vagyunk tehát. Ez az első dolog másodszorban. Az eddig elhangzottak kapcsán különbséget kell tennünk e között a jelentés között, amiben gyakorlatilag egyedik a javaslattal, bizonyos módosításokkal, és a között, a munka között, amit majd ezt követően el kell végeznünk. Ha az egészet a bizottság irányítja, akkor lényegesen nagyobb befolyást és kell kapjon a parlament is. Itt tehát két külön dologról van szó, és Szaken, illetve Scholz kollégák kérdéseit én is teljesen indokoltnak tartom. A későbbiekben fontos, hogy a bizottsággal szorosan együttműködjünk. Köszönöm minden esetre a hozzászólásokat, a megjegyzéseket vagy te mondod, vagy én, minden esetre a módosítók határideje március tiz, ö, másodika, ö, tehát holnap után 12 óra. Valóban, tehát hallottuk a ö, módosítók benyújtási határidejét, és március 21-én szavazunk majd Az elhangzott kérdéseket remélem a bizottság feljegyezte, és írásban legalább választ kapunk. Nevezetesen arra, hogy miért van jobb kezekben ez az alap a bizottságnál, mint az EIB-nél. Illetve mint ahogy már említettem a főigazgató úrnak, majd az említett agályaim kapcsán levelet fogok intézni. Akkor ezt a napi rendi pontunkat lezártuk. 20 perc szünet. A kereskedelmi eszközökkel kapcsolatos, piacvédelmi eszközökkel kapcsolatos meghallgatás fél ötkor kezdődik. Ez is egy nagyon politikailag kényes és fontos téma az európai ipar szempontjából. Remélem, hogy a kollégák fél ötkor ismét itt lesznek, és addig felfüggesztem az ülést. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, fél öt van, úgyhogy kezdjünk. Egy nagyon izgalmas vita vár ránk a piacvédelmi eszközök, az uniós piacvédelmi eszközök korszerűsítéséről, és tekintettel Trump elnök megválasztását követően a kereskedelem világkereskedelem koordinátái megváltoztak. Nagyon fontos, hogy minél előbb megállapodjunk, és megcélozok azt, tudjuk, hogy a multilaterális megközelítés számukra a WTO keretében mennyire fontos, és a piacvédelmi eszközöket a WTO keretében szeretnénk kialakítani, úgy, hogy eh, a kereskedelemben versenyképesek majd maradjunk. Ma este a Trump elnök eh, megtartja a kongresszusban a State of the Union beszédét, és bizonyos intézkedéseket is be fog jelenteni. A védelmi vámok, vagy a határokon kivetett adók tekintetében. Tehát nagyon fontos, hogy ezen koordináták keretében mi is hallassuk a hangunkat, és arra kell törekednünk, hogy továbbra is kereskedni tudjunk. Három jog szabály áll előttünk. Ezt két panelben fogjuk megvitatni. Először is a piacvédelmi eszközök korszerűsítéséről lesz szó, annak érdekében, hogy rugalmasan és gyorsan tudjunk reagálni, és intézkedéseket foganatosítani eh, az esetleges ellenreakciókra válaszul. Fjellner úr 2014-ben egy jelentést készített, ezt a parlament elfogadta, de a tanács sajnos még két és fél év múlva sem tudott közös mandátumot kialakítani, hogy ez a jogszabály elindulhasson először is tavaly decemberben. Gyakorlatilag két és fél év elveszett, mert az EU nem tudott kellő gyorsan reagálni. Az első trialógusra március 21-én kerül sor majd a tanács és a parlament között a korszerűsítésről. A második jogszabály, ami előttünk áll, egy új ö, számítási tan, olyan helyzetekben, amikor akár VTO vagy nem VTO ö, országokról van szó, az árképzés nem piaci módon történik. Itt az államok, illetve a vállalatok esetében kerülne bevezetésre ez a módszertan, és e tekintetben is a tanácssal kell tárgyalnunk. Itt a jelentéstevő Cikú úr. Az európai ipar versenyképessége és a munkahelyek szempontjából ez döntő, és éppen ezért nagyon örülök, hogy ilyen komoly érdeklődésre tart számot ez a meghallgatás. Tehát két fordulót tartunk ma az első fordulóban, tehát a jelenlegi védelmi eszközök korszerűsítése szerepel napirenden, a másodikban pedig a e, számítási módszerek. E, kérem, hogy a e, rendelkezésre álló időt mindenki tartsa, a tervezethez képest 5 perccel rövidebb idő állna rendelkezésre, hogy a kérdésekre is időt hagyjunk. Tehát akkor a piacvédelmi eszközök korszerűsítése témájában Ackerman úr van jelen. Ő a VDMA, a Német Gépgyártók Szövetségének külkereskedelmi igazgatója, illetve Ralf Kamphöner úr, az Eurocommerce igazgatója, Guido Nelissen, gazdasági tanácsadó az Industry All Europe részéről, valamint Wolfgang Müller, a bizottság kereskedelmi főigazgatóságának igaz, igazgatója. Mindenki 10-10 percet kap, és én szigorúan, illetve 6 perc, és ezt a 6 percet én szigorúan tartani fogom. Ackerman úr, Köszönöm szépen, Langer úr, angolul szeretném elmondani a hozzászólásomat. Tisztelt Európai Parlamenti Képviselők, Hölgyeim és Uraim, köszönöm a lehetőséget, hogy itt az INTA szakbizottságban beszélhetők erről a fontos kérdésről. Ackermann a nevem, és a e, VDM a Német Iparági Szövetség e, képviselője vagyok. sok száz kis és közepes céget tömörítünk Németországból és egész Európából. Az ágazat több mint 3 millió embert foglalkoztat, és a forgalma 625 milliárd euróra rúg. 77%-ban exporttermékekkel foglalkozunk, 55%-a ezeknek az EU-n kívülre kerül. És a nyílt piacok alapvetőek számunkra, illetve tisztességes verseny szintén nagyon fontos az EU-n kívül. Eddig az a dömping ellenes, illetve támogatás ellenes kezdeményezések védői voltunk, és általában sértett félként avatkoztunk be a különböző perekbe. Az iparágén újítás és a termelés áll a figyelmünk középpontjában. Harmadik országokba, Kelet-Ázsiába, illetve Kínába vezetnek a szálak, amelyekkel foglalkozunk, és a jelenben, illetve a közel jövőben a dömping ellenes intézkedéseket erősítjük. A piacot hatékonyan kell védeni, és azt szorgalmazzuk, hogy elvi alapú, fegyelmezett eh, piacvédő eszközökkel védjük meg az érdekeinket. A piacvédelem célja, hogy tisztességes versenyt biztosítsunk, de a külkereskedelem útját ne zárjuk le az Európai Unió egységes piacán. Nem szabad, hogy konkrét iparágakat előnyben részesítsen a piacvédelem, hanem az a cél, hogy kiegyensúlyozottan közelítsünk minden ágazat érdekeihez. A sértett iparágat megfelelően védenünk kell, másrészt pedig a dömping ellenes vámok ne jelentsenek túlzott terhet az érintettekre. Ami a jogalkotási javaslatokat illeti, számos kockázatot látunk a javaslattal szemben. Nem szabadna, hogy a kisebb vám szabály alól kivételek legyenek. Másodszorban nem kellene külön pontokat, klauzulákat bevezetni, illetve a hivatalos eljárások a védelmet átlátható módon kellene, hogy szolgálják és általánosan érthető iránymutatások kellene, hogy megalapozzák ezt a területet, ezt a szabályozást. A KKV eh, helpdesk pedig a felhasználók rendelkezésére kellene, hogy álljon. Három objektív érv indokolja a, az alacsonyabb bántétel alkalmazását. Ez a szabály biztosítja, hogy az illegális dömping importtermékek formájában kárt okozzon a piacon. Akkor, amikor számos ország világszerte nem vámtípusú költségekkel védi a piacát, a protekcionizmust elleneznünk kell Európában. Másodszorban a magasabb vámok hátrányosan érintenék az európai ipart, illetve olyan mértékben kölcsönös függőségek mentén dolgozunk a világgazdasággal, hogy ez számunkra is hátrányos lenne. Ezért a nemzetközi kereskedelemben, többek között nemrég az indonéz kereskedelmi megállapodásban is a kisebb bántételt támogatjuk. Az Európai Unió ezt szorgalmazta. Az indonéz kereskedelmi egyezmény előkészítése során is. Az alacsonyabb vámtételek mellett úgy gondoljuk, hogy a szállítási klauzula nem kívánatos, nem éri el a célokat, hanem az illegális dömpinggel foglalkozó cégeket segíteni. A hátrányos helyzetbe kerülő iparágokat nem segíti, inkább hátrányt okoz a KKV-knek. Az Európai Parlament is elutasította 2014-ben már ezt a javaslatot teszni, örömmel nyugtázzuk. És utolsóképpen azt szeretném elmondani, hogy az EU piacvédelmi politikáját tovább kellene fejleszteni átláthatóság és KKV barát megközelítés szempontjából. A helpdesk célja, hogy a piacvédelmi szakpolitikák terén tapasztalatokkal nem rendelkező KKV-k életét segítse, illetve a dömping által sújtottak igénybe tudják venni. Ez a megközelítés a szállítási klauzula nélkül a folyamatban lévő dömping ellenes eljárásokban is segítene a KKV-k helyzetén. És az Európai Unió úgy tűnik támogatja a KKV helpdesket, illetve az átláthatóságra vonatkozó online adatbázist. Azzal szeretném zárni, hogy a dömping és támogatás elleni szabályok támogatandók, de több módosítást is felül kellene vizsgálni, hogy következetesen érvényesüljenek az elvek. Köszönöm. is uh, Ralf Kampelner from Commerce. Köszönjük, Ackerman úr. Most a e-commerce következik. Köszönöm szépen, Lange úr, és jó napot kívánok mindenkinek. Bizonyára hallottak már önök a e-commerce-ről. Mi egy lobby ernyőszervezet vagyunk, 30 országban vagyunk jelen, a nagy és kiskereskedelmet képviseljük. 6 millió cég tartozik hozzánk, és ők 30 millió állást teremtettek az európai piacon és az európai GDP 11%-át teszi ki, és a kereskedelemben az európaiak egy hetede dolgozik. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a mi ágazatunk nagyon jogosan számít arra, hogy figyelembe vegyék, amikor a kereskedelem védelméről beszélünk. Az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel megosztottuk az alapvető elvárásainkat a kereskedelem politikával kapcsolatban, amit úgy lehet összefoglalni, hogy szabad, folyamatos, egyszerű és kiszámítható. Ahogy Ackerman úr is elmondta korábban, nem szabad követnünk a Donald Trump vezette Amerika példáját, a protekcionizmus nem lehet megoldás. Folyamatos kereskedelemre van szükség, ami simán áthatolhat az ország határokon. Ezen kívül arra is szükség van, hogy a KKV-k is részt tudjanak venni a kereskedelemben. Ez nagyon fontos különösen az importőrök számára. Tudniuk kell, hogy bármit is kell tenniük, az kiszámítható. Hogy nagyon röviden fogalmazzak, mi támogatjuk a szabad kereskedelmet, de ugyanakkor a szabályok tiszteletét is. Önmagában mi nem ellenezzük a kereskedelem védelmi intézkedéseket. A gyártóipari barátaink és kollégáink megalapozott aggályokkal állnak ehhez hozzá, de az importőröknek joguk van ahhoz, hogy ne kelljen bonyolult procedúrákkal vesződniük. És itt most rá is térhetünk a tárgyra. A kisebb kötelességre vonatkozó szabály, hogyha eltörlésre kerülne, akkor megnőnének a vámok, és ekkor csökkenne a kereskedelem az állami támogatás káros gyakorlata ellen nem az a megoldás, hogy eltöröljük az alacsonyabb adószabályát, hanem hogy azt követjük, amit a WTO már Genfben javasolt évekkel ezelőtt. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a szabályok kristálytiszták legyenek. Itt nincs lehetőség a kétértelmű fogalmazásra. Az antidömping intézkedések esetében más megfogalmazásra van szükség, például a nyersanyag torzítás, a jelentős piac torzítás, mindez nem fogalmazza meg kellő pontossággal a kereteket, és ugyanezt mondhatnám az unió érdekéről is már most is túl tágtere nyílik a szabad értelmezésnek, és az elmúlt években megnőtt az igény az iránymutatások iránt. Szerintem fontos lenne, hogy itt egyértelmű információt biztosítsunk, ugyanis ez még jelenleg nem valósul meg. Ezen kívül kulcsfontosságú még egy nagyon fontos tényező, a kiszámíthatóság. Amikor valaki aláír egy szerződést, magánszemélyként vagy cégként, akkor tudni akarja, hogy mi pontosan az ár, mit kell kifizetnie egy áruért. Az import vámok és a dömping ellenes adók ennek a részét képezik. Itt két dolgot szeretnék mondani. Először is a kivizsgálási időszak jelenleg 9 hónap, addig ideglenes vámot vetnek ki. Hogyha ezt az időszakot még tovább rövidítjük, akkor a kiszámíthatóság tovább csökken az importőrök számára. Bizonyára megértik, hogy ez nem lesz, nem lá valami kedvező fogadtatásra az ágazatban. És hadd térjen el a véleményem az előttem szólótól a szállítmányok felfedésével kapcsolatban. Az új dömpingellenes intézkedések csökkentik a bizalmat hogyha a rendelés megtörtént, akkor ez kötelező érvényű. Sokszor ezeket visszavonhatatlan akreditívvel előre ki kell fizetni. És ezeket az árukat sokszor már éppen szállítják az Európai Unió felé. A javasolt három vagy négy hetes szállítási idő egyes régiók esetében e- elég lehet, de más régiók esetében több időre van szükség. A szállítási záradékot ki kell terjeszteni ezekre is. Mi nagyon szívesen egyeztetnénk az aggályokról, amik a rendszer bizonytalanságait és a szabályok megkerülését illeti. Az importőrök nem akarnak csalni, szabályosan akarnak kereskedni. És nagyon szívesen beszélünk arról, hogy hogyan lehetne a jogtalan eh, használatot megakadályozni, de a szállítási záradék létfontosságú a különböző érdekek eh, összebékítéséhez, tehát a gyártók és az importőrök eh, érdekeit illetően. Hogy beleférjek az időkeretbe, összefoglalom, amit mondtam, kérem, hogy tartsák meg az alacsonyabb vám szabályát, és segítsenek az importőröknek, hogy meg tudják tartani a kereskedelem folyamatosságát, a hajózási záradéknak le kell fedni a valódi szállítási időket. Köszönjük szépen. A következő hozzászóló Nissen úr az Industry All-tól. Én azzal folytatnám, hogy ne tartsuk az alacsonyabb vám szabályt. Az összes ágazatban szervezett az ipar. Először is azzal kezdeném, hogy a piacvédelmi eszközöket nem egy protekcionista agenda részeként tekintjük, mivel az exportot védenénk az import szemben. Ezek azt szolgálják, hogy védjük magunkat a tisztességtelen piaci gyakorlatokkal szemben, és megfelelő kormány beavatkozásra adhatnak lehetőséget, hogyha indokolatlan előnyt élveznének külföldi szállítók, illetve ha nem tartanák be a szabályokat. E, ezek az eszközök e, lehet, hogy egyfajta biztonsági e, eszközt jelentenek, úgyhogy ez egyfajta intelligens protekcionizmusként tekinthető. A jogalkotók között is vannak nézeteltérések, és a parlament, illetve a decemberi tanácsi kompromisszumos ajánlások között komoly különbség húzódik meg. Mi teljesen támogatjuk azt, hogy megszűnik az alacsonyabb vám szabály, hogyha a támogatásokat kell kivizsgálni. Másodszorban az 5%-os EBID célt a belső margin kiszámításánál is támogatjuk. Fontos a jogi védelem növelése, a KKV-k által zömmel képviselt ágazatokban az átmeneti intézkedések alkalmazását is támogatjuk, de ezen túl azt hiszem nem tudunk menni a hat hónapos időtartamot kiterjesztenék, akkor ez a vizsgálatok hatékonyságát csökkenteni. Az alacsonyabb vámokkal kapcsolatos szabályt a nyersanyagok szállításával kapcsolatos torzítások esetén fel kell adni. A decemberi tanácsi értelmezés tekintettel azonban ez problematikus. Úgy tűnik, hogy ez egy önkényes, értelmetlen dolog. A 7 és a 27 százalékos küszöbérték tarthatatlan. A 27% nyersanyagok esetében elfogadhatatlan. Ez meglehetősen konjunkturális ágazat, a nyersanyagipar. Tehát lehet, hogy adott pillanatban a 27%-ot meghaladják, máskor azonban nem érik el. A tanács azonban 7%-ot javasolt minden nyersanyag esetében, ez sem működőképes, nem veszi figyelembe a valóságot. Ugyanis számos termék több nyers anyagot tartalmaz, szén, nikelt, zinget, ötvözeteket, stb. Tehát az ilyen összetett termékek esetében nem lehet ezt a szabályt fenntartani, alkalmazni. Tehát mi maximálisan támogatjuk a parlament által javasolt módosítókat, és a nemzetközi keres, környezetvédelmi megállapodásokat, illetve a munkajogi előírásokat maximálisan tiszteletben kell tartani. Mindenki számára lehetővé kell tenni a kereskedést, és így lehet ezt konkrétan megközelíteni. Ami pedig a módosítók megfogalmazását illeti, talán egy kicsikét zavar, amikor megfelelő vagy elegendő, kielégítő környezetvédelmi standardokról beszélünk. A munkajogi standardok való tekintetel a nemzetközi egyezményeket lehet figyelembe venni, tehát ezeket konkrétabban lehetne megfogalmazni. Ezen kívül tehát még egyszer a az állami beavatkozások tekintetében is támogatjuk az alacsonyabb vám szabály megszüntetését, ugyanis az nem méltányos, hogy a normál piaci környezetben működő vállalatok olyan nemzeti bajnokokkal kell, hogy versenyezzenek, amelyek komoly támogatásokat, állami támogatásokat élveznek. Ez tisztességtelen verseny, és ezzel szemben fel kell lépni. Tehát az állami beavatkozások következtében előálló torzítások esetén is támogatjuk az alacsonyabb vámok szabályának megszüntetését. Nem igazán beszélünk két alkalommal, vagy kétszer az uniós érdekekről. A rendelet 21. cikkében ez már szerepel, aztán később is az alacsonyabb vámok szabályának kapcsán. Tehát szerintem egyszer elegendő ezt egyszer megemlíteni. Hogyan lehet a különböző egymással ellentétes érdekeket kiegyensúlyozni a kereskedelmi láncolatban? Ez is egy önkéntes kritérium. A 22-es cikk most csak itt a legfontosabbról szólnék. Az előzetes értesítés. Én tudom, hogy az átláthatóságot megoldották, de egy további problémát kreáltak a szomszéd országokban való raktározás vagy készletfelhalmozás kapcsán. Az USA anti dömping vámok jóval magasabbak, mint az európaiak. Tehát itt a kereskedelem elterelésé, vagy eltérítésének kockázata igencsak fennáll. És ez a jelenlegi amerikai kormány alatt sem valószínűleg, hogy változni fog. Müller úr itt egy komoly csokrot kapott a megjegyzésekből. Köszönöm szépen, elnök úr, meghallgatva a véleményeket, szeretnék egy lépéssel hátra lépni, és a szélesebb összefüggésekre rávilágítani. Hiszen elmondták, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik önöknek, úgyhogy a kezdeményezést szeretném az összképbe bele helyezni. Egy focipályával szerettem volna a kereskedelem védelmét eszközként bemutatni. Legalábbis egy része ennek a történetnek látható itt a képen. Egyenlő versenyfeltételeket szeretnénk teremteni, és tisztességtelennek tekintjük az import támogatását azért, mert alacsony dömpingárakhoz vezet, és ezeknek nincs tényleges versenyelőnyük, hanem egyfajta állami beavatkozást tükröznek. Ne felejtsük ezt el, akkor, amikor a kereskedelem, illetve piac védelméről beszélünk, mint eszközről. És ez csak egy része a történetnek. Folytatom a következő ábrámon. Amikor a bizottság előterjesztette 2013-ban a javaslatát, akkor gyakorlati problémákat igyekezett meghatározni, és eszközöket találni a megoldásukra. A 2015-16-os válság aztán meg is erősítette a bizottság igazát, mert hogyha már akkor érvényben lettek volna a most javasolt szabályok, akkor a piaci válságot jobban tudtuk volna kezelni, tehát a dömpingel szemben hatékonyabban tudtunk volna föllépni. Aztán a javaslat összeállításakor a kiegyensúlyozott megközelítésre törekedtünk. A dömping ellenes intézkedések a kereskedelmi háborúskodásnak a területére tartoznak, tehát egy dömping vagy támogatott import által sújtott ágazat helyzetét igyekezünk vele javítani, és ugyanakkor ezek az intézkedések is problémákat képesek okozni a felhasználók számára, illetve a továbbfeldolgozás területén. Kampöner úrtól azt is hallhattuk, hogy az importőrök életét is bonyolultabbá teszik. Tehát ezek voltak az, az irányadó szempontok a bizottság számára, amikor kidolgoztuk a javaslatot. Egyrészt a problémák megoldására törekedtünk be, úgyhogy az érem mindkét oldalát szem, elő, szem előtt igyekeztünk tartani, és az európai ágazatok helyzetét igyekeztünk ezáltal javítani. Így alakult ki az Európai Bizottság javaslata. Ezek részletesen önök előtt fekszenek, két pontra szeretnék összpontosítani, nem teljes körül lesz az, az amit el fogok mondani. Amikor a bizottság előterjesztette a javaslatát, egy évig első olvasatos egyeztetések zajlottak, és aztán itt az ábrán azt látják, hogy milyen döntés született ennek eredményeként. A tanácsnál viszont elakadt az ügy, és ettől kezdve bonyolultá vált a helyzet. Nem sikerült azt a kompromisszumot megtalálni, ami az elnökség számára a, a három oldalú párbeszédeket lehetővé és eredményesé tette volna decben a tanács a szlovák soros elnökség vezetésével megtalálta a kompromisszumot. Nehezek voltak az egyeztetések, és itt az előttem szólók át és említett két területre összpontosítanék. Az egyik az alacsonyabb vám szabálya, akkor, amikor a nyersanyagok torzító hatásával szembesülünk, illetve állami támogatásokkal, akkor azt javasoltuk, hogy ne legyen ez a szabály érvényes. És a nem alkalmazás területét aztán jelentősen eh, kibővítették az észrevételek alapján arra is, amikor például a környezetvédelem nem érvényesül. A tanács ezt elfogadhatatlannak találta. A tanács még a bizottság javaslatát is túl szélesnek vélte, mert a strukturális nyersanyag torzításokat nem találtak kellően megalapozottnak, illetve meghatározottnak. És úgy látta, hogy a termékek önköltségében a struktúrális nyersanyag torzítások fontos szerepet játszanak. Úgy véljük, hogy a bizottsági javaslat ennek alapján észszerű és indokolt, mert Egyébként az OECD definíciójából indultunk, és ezt általánosan elismerik, tiszteletben tartják. A 27%-os mutatót szintén kritizálták, de vegyék figyelembe a kritizálás során, hogy nem széles kézmozdulattal alkalmaznánk mindenre az alacsonyabb bántételeknek az arányát, illetve szabályát, hanem az a célunk, hogy az ágazat helyzetét segítsük, és a nyersanyag torzító hatásokkal sújtott országokra szeretnénk ezt összpontosítani. Tehát a bizottság ezt a területet kiegyensúlyozottnak tartja a javaslatban. Aztán az úgynevezett szállítási klauzula, itt a bizottság két hetet javasolt, a tanács ehhez képest egy ütősebb klauzulát szeretett volna az Európai Parlamentnek pedig az volt a vélemény, hogy ne legyen semmilyen előzetes figyelmeztetés. Aztán ebből egy négy hetes javaslat született, ami még mindig nem túl rossz, és már ma is tudja mindenki, hogy mikor várhatók ideiglenes intézkedések. Mindkét felet jogászok képviselik, tehát ez egy hatékony eljárás. A bizottság előzetes figyelmeztetést javasolt és ez mindenki számára egyenlő versenyfeltételeket teremtene, ami a két héttel is, de a négy héttel is megvalósul. Köszönöm. Now we have the possibility... Most pedig lehetőségünk van kérdéseket feltenni a vendégeinknek. Kérem, hogy másfél percbe korlátozzák a kérdéseiket, hogy még válaszolni is lehessen rá. Fialna úrnak adok először szót. Köszönöm szépen! Először is nagyon időszerű ez a meghallgatás, mert most ismét megerősítettük a parlament mandátumát a korábbi szavazásban, és befejeztem a jelentésemet, 2014. februárjában szavaztak erről, tehát a szakbizottság jelenlegi tagjának nagy része még nem is volt akkor a parlamentben. Ezért szerintem nagyon jó. Azt hiszem, a, a, legalábbis mindenki megszületett már akkor de azt hiszem, hogy ez ürügyet ad arra is, hogy visszalépjünk és kérdéseket tegyünk fel, annak ellenére, hogy a felhatalmazásunk megvan, és már összegyűjtöttük a szükséges tudást. Két dolgot szeretnék kérdezni. Először is az a vita, hogy protekcionizmus-e a piacvédelem vagy nem, szerintem ez teljesen haszontalan. Természetesen ez azon múlik, hogy az intézkedéseket hogyan tervezik meg, és hogyan hajtják végre. Természetüknél fogva nem tekinthetők protekcionizmusnak, attól függ, hogy hogyan használjuk őket. Amit el kellene érnünk, az az egyen, egyensúly, tehát, hogy az import nagyobb, mint az export, ezért szerintem nagyon fontos, hogy itt egyensúlyt találjunk. Sokan fókuszáltak itt az alacsonyabb vám szabályra, és fontos lenne az is, hogy a dömping korlát hol lesz. Korábban beszéltünk az Egyesült Államokról, ott 255 vagy 500 százalék volt, de ott természetesen vannak 200 éves életfogytig tartó büntetések is, tehát e-, erre nem feltétlenül kell adni. Azt szeretném kérdezni a paneltől, hogy a jelenlegi alacsonyabb vám szabály az megállítja a kereskedelmet? Mert lehet itt veszekedni azon, hogy mennyi, hány százalékkal csökkenne a kereskedelem, de mások számára esetleg az lehet a fontos, hogy a vám nagyon sokat emelkedjen, de a kereskedelem számára ez nem igazán számít, vagy lehet, hogy nagyon sokat számít. Mert lehet, hogy a belső árak is megemelkednek ettől, annak ellenére, hogy a kereskedelem mérséklődik. Ezért szeretnénk tudni, hogy mennyire jelentős valójában ez az elvesztett néhány százalék. Az alacsony vámok leállítják a kereskedelmet, vagy csak a magas vámok állítják le? Tehát milyen szintről beszélünk itt? Köszönöm, David Martin. Köszönöm. Egy általános megjegyzéssel kezdeném. A mi frakciónk természetesen nem támogatja a protekcionizmus, de nem lehetünk naívak, mint EU, és megfelelő eszközökre van szükség, hogy megvédjük magunkat az olcsó és támogatott exporttal szemben. A bizottság javaslatát ebből a szempontból megfelelőnek tartjuk, a tanácsait viszont messze menőleg nem. 2014-ben szerintem a parlament egy kiegyensúlyozott állásfoglalást fogadott el. Két kérdésem lenne Müller úrhoz először is a 7 és 27 százalékos küszöbértékkel kapcsolatosan, ami az acélipart illeti senki nem gondolja, hogy ez az acélra is vonatkozna. Tehát az alacsonyabb vám szabály alól nem mentesülne. És különös tekintet arra, hogy az acélgyártásban alkalmazott nyersanyagokat hogyan kezelők. Egyetértek nézzen úrral abban, hogy a munkajogi, illetve környezeti standardokat a kérdet tenni, nem tudom, hogy ezt hogyan kívánja elérni. Tehát nem tudom, hogy hogyan lehetne itt egy működőképes rendszert kialakítani. Köszönöm. Csatlakoznék a kollégák által feltett kérdésekhez, és szeretnék még egyet hozzátenni, miért nem fogadjuk el a tömegtermelés esetében az alacsonyabb vámszabályokat. Ezt a javaslatot a francia-német duó is feltette már, mert tudjuk, hogy bármi legyen is a kínaiak vagy a G20 vállalása, a termelési kapacitás fél millió tonnával nőtt 2016-ban. Tehát vajon meg tudjuk magunkat védeni? Igen vagy nem? És eltekintve a gazdasági megfontolásoktól, az előadónk is nagyon egyértelműen feltette ezt a kérdést politikai szempontból. Van-e értelme ennek a védekezésnek? A legutóbbi bevezetett rés körülbelül 20% volt, 1995 és 2014 óta 44,5%-nál voltunk, de az Egyesült Államok 500%-ához képest úgy tűnik, hogy mi nem tesszük meg, amit nekünk kellene. Tehát miért elemezzük ezt, miért beszélünk arról, hogy protekcionizmusról van-e szó vagy sem, hogyha egyszerűen csak a vállalkozásainkat védjük? Köszönjük szépen, Luis úr. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma is azt hallottam, hogy szeretnénk világosságot, kiszámíthatóságot, illetve biztonságot teremteni a kereskedelemben. Ez valóban nagyon fontos. És a kérdésem, kiegészítve a kollégáik, kollégák kérdését, Kína egy panel létrehozását kérte az EU-tól az anti-dömping terület kezelésére, illetve a WTO szabálynak a betartása terén, és mi lehet ennek az eredménye, nem lesz ebből lehetetlenség, vagy esetleg mielőtt lépéseket tennénk, ne várjuk-e ki ennek az eredményét. A második kérdésem pedig az EU szabályait mennyiben tudjuk megvédeni Genfben. A mai helyzethez képest a bizottságtól kérdezném ezt, illetve milyen intézkedéseket teszünk a koordináció érdekében EU szinten, illetve a partnereinkkel, az Egyesült Államokra és másokra gondolok. Köszönöm. Elnök Solc úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadóknak is nagyon széleskörűen vázolták fel a helyzetet ebben a kérdésben. Visszatérve a VTO kérdésre, amit most hallottunk, és az antidömping és támogatás ellenes szabályokat is megemlíteném, amelyek a standardokat erősítenék. Itt tulajdonképpen egy VTO plusz kérdésről van szó. A alacsonyabb vámszabály kötelező alkalmazásával kapcsolatosan az európai ipar azzal érvel, hogy ennek alkalmazása, a csalások kivizsgálása esetén nem a megfelelő eljárás, és ezzel gyakorlatilag visszarettentenék a feleket a tisztességes gyakorlatok alkalmazásától. Tehát nem tudom, hogy a bizottság, különösen a bizottságnak mi a véleménye ezzel kapcsolatosan tekintettel a vizsgálatokra azon országok esetében, ahol nem érvényesülnek a megfelelő munkajogi vagy környezeti standardok, és a nyersanyag, illetve energiaárak tekintetében strukturális torzulás érvényesül, ha az exportáló ország támogatja a termékeket, ez hogyan hat az európai KKV-kra nézve? Buchner úr, köszönöm szépen. Ackermann úr a leptesztről beszélt. Mit lehetne tenni a KKV-k helyzetének erősítése érdekében. Itt talán egy kicsit konkrétabban kéne fogalmazni, hogy hogyan tudnának ebből valami előnyt látni a KKV-k. Dél-Afrika, Új-Zéland vagy az USA esetében a szakszervezetekhez is be lehet nyújtani panaszokat. Nem tudom, hogy ez a modell hogyan működne nálunk. Köszönöm szépen. Én is két kérdést szeretnék feltenni. A tanács az alacsonyabb vám szabály esetében erről a két határértékről beszélt a 7 és 27 százalékról, illetve ezt vezette be. Önök ezt hogyan értékelik? Ezek reális számok, vagy egyfajta kompromisszum, amit a tanács ki agyalt. És hogy ha ebben megállapodnánk, akkor az egyes gyártási, termelési struktúrák számára az biztonságot jelent, de mások számára nem. Második kérdésem, a parlament ezt az alacsonyabb vámszabályt más területekre is alkalmazná, nem csak a szociális, illetve a környezeti standardok tekintetében. milyen versenyelőnyt jelentene, illetve hogyan lehet csökkenteni abban az esetben, amikor nem tartják be ezeket a standardokat a nyersanyag ágazatban. És e tekintetben a teljes képet kell figyelembe vennünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dolgot szeretnék felvetni kérdésként az Egyesült Államok esetében. Eh, miért nem akarjuk bármiféle küszöbérték nélkül alkalmazni az alacsonyabb vámok szabályát, illetve a nyersanyagpiaci helyzetet miért nem eh, veszük ennek során figyelembe. Aztán készült egy tanulmány, a tanács ennek fényében szeretné alkalmazni az alacsonyabb vámszabályt. Mi van ezzel? Köszönöm, és akkor ismét a szakértőknek adom meg a szót. Negyed óránk áll még rendelkezésre, tehát négy-négy percben kérem, hogy válaszoljanak Ackerman úr. Azt hiszem, hogy több kérdés a bizottsághoz intéztek közvetlenül, a KKV Helpdesk volt az egyik ilyen. Véleményünk szerint a KKV-k számára nehézséget jelent, hogyha közvetlenül érinti őket az antidömping intézkedés, vagy hogyha arra kényszerülnek, hogy egy ilyen eljárásban részt vegyenek. A KKV-k számára ez egy óriási terhet jelent, a munkatársakat hosszabb időre fel kell függesztenünk, vagy el kell bocsátani. Szükségük van a segítségünkre az ilyen antidömping eljárásokban, mindkét részről, akár ők a sértettek, akár ők voltak az aktív szereplői egy ilyen gyakorlatnak és remélem, hogy a parlament ezt támogatja. Önök is azt mondják, hogy ezen a területen többre van szükség, több támogatást kell adni a KKV-knak, mert a jövőben egyre több ágazatot fog érinteni ez a kérdés, ahol a KKV-k zömmel megtalálhatók. Köszönöm, Kappelman úr. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés érkezett. Hadd kezdjem a KKV-król szóló kérdéssel. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy én itt a vállalatok 99%-a KKV, tehát 6 millió céget képviselünk. És teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a KKV-knak támogatást kell nyújtani, és a helpdesk is ide tartozik. Nagyon jó, hogy a kisebb gyártócégeknek is segítünk, de az importőröknek is nagyon is szükségük lenne erre a támogatásra. És ha figyelembe vesszük a határidőket, amiknek meg kell felelni egy importőrnek, akkor ez még inkább így van. Egy gyártónak nagyon sok ideje van arra, hogy a dömping ellenes panaszokat kezelje, és néhány hét alatt minden mindennek el kell intéződnie, tehát egy kompetent helpdesk nagyon hasznos lenne. A szállítási záradék nagyon enyhe támogatás csak az importnak, amelynek sokkal több kiszámíthatóságra lenne szüksége. A szállítási záradék ugyanakkor némileg csökkenti a kockázatokat, amelyeket a kiszámíthatóság hiánya okoz és nagyon röviden reagálnom kell Wolfgang Müllernek a DigiTrade nevében, aki azt mondta, hogy a szállító követelményei ismertek az importőr számára a 9 hónapos időszakban. Ez nem így van, ugyanis, ahogy ezt korábban is megvitattuk, amikor valaki vesz egy terméket, akkor tudnia kell az árat. És végső soron kilenc hónap után ez a hivatalos labban is megjelenik, hogy mi lesz a dömping ellenes vám. Itt semmiféle kiszámíthatóság nincs, és ez nyugtalanítja az importört. Tehát itt ellen mondanék ennek a nyilatkozatnak. Wierner kolléga említette, hogy egyensúlyra van szükség, és ezt meg kell határozni, ugyanis mindenkinek más elképzelése lehet arról, hogy mit jelent az egyensúly. De természetesen létfontosságú, hogy ebben megállapodjunk. Éveken át vitatkoztunk már a piacvédelemről, és Reding asszonynak is ezt tudnám válaszolni. A e, tömegtermelés esetében a védelemre e, szükség van egyes indokolt esetekben, de egy olyan egyensúlyt kell teremteni, ami eléri, hogy a rendszerek jól és hatékonyan működnek, a vállalatok szempontjából is, akik Európában termelnek. Illetve az importőrök számára is fontos ez, hiszen nekik is minden joguk megvan arra, hogy ne kelljen a kereskedelem, védelem negatív oldalával szembesülniük. Ami pedig a piacvédelmet illeti, ma olyan dömping ellenes rendeleteink vannak, amelyeket még az 1980-as években írtak. Azóta drámai sebességgel változik a világ. Hogyha meg akarjuk változtatni ezeket a jogszabályokat, akkor kompromisszumra kell jutnunk, egyensúlyt kell teremtenünk, de ez azt jelenti, hogy minden oldal nézőpontját figyelembe kell venni. És ezek után csak annyit mondhatok, hogy az Európai Unió minden hetedik munkahelyét adó ágazatnak szüksége lenne a szállítási záradékra, arra, hogy ez lefedje a valós szállítási időt. Szerintem ez nem túl nagy kérés. Köszönöm szépen, Melis úr. Ami Christopher Fielner megjegyzését illeti, az alacsonyabb vám kapcsán, hogyha több százalék különbség van a magasabb vámhoz képest, akkor én megfordíthatnám ezt a kérdést, hogyha nincs is különbség, akkor miért nem tartjuk meg ezt a szabályt? De azt hiszem, a valódi kérdés itt az, nagyon konkrét esetekben szeretnénk csak ettől megszabadulni, az állami beavatkozás és a nyersanyagpiaci torzítások esetében. Itt nincsenek nemzetközi szinten egyetértéssel elfogadott szabályok, mi pedig ezt szeretnénk. Nagyon konkrét szabályokról beszélünk csak. Ez egy WTO plusz rendelkezés, tehát a legtöbb WTO tagállamban sincs ilyen szabály, akkor még miért ragaszkodnánk hozzá? Ami a szociális torzításokat illeti ebben a vitában, azt gondolom ezek is lényegesek. Hogyha nincsen eh, joguk a munkavállalóknak eh, sztrájkolni, vagy eh, kollektív tárgyalásokat folytatni, és ez versenyelőnt jelent, ez csökkenti a belső keresletet azért, hogy az export növekedhessen. Ez pedig tisztességtelen verseny, tisztességtelen kereskedési gyakorlat. Szeretnénk ezt megoldani. Van egy nagyon rövid listánk hét munkaügyi standarddel, És felmerül itt a kérdés, hogy akkor miért nem használjuk ezt az alacsonyabb vámszabályok esetében is. Azt hiszem, hogy ezt nagyon könnyű lenne átültetni, hasonlóan a Nemzetközi Klímaügyi Egyezményhez. Akár ratifikálták, akár nem, azt hiszem, hogy nagyon egyszerűen alkalmazható, tehát nem látom a tényleges problémát ezzel. A bérek letörése pedig egy valódi probléma. A munkaügyi sztenderdek betartása és a körülmények javítása kiegyensúlyozottabb nemzetközi egyenlő feltételeket teremtene. A dolgozóknak világszerte ugyanolyan jogokat kellene adni. Ma ez nem így van, és ez tisztességtelen versenyt és piactorzulást okoz. Köszönjük szépen, Müller úr! Köszönöm, elnök úr! Először is az alacsonyabb vám szabályal kapcsolatosan. Én is azzal a kérdéssel kezdeném, amit Fjellner úr feltett. Miért van szükség az utolsó két százalékra? Mi általában nincs, nem alkalmazunk, nincs szükségünk erre a plusz két százalékra. A piaci védelmi eszközök esetén azt kell megvizsgálni, hogy milyen hatása van ez a, ennek a piacra, milyen körülmények között alkalmazzuk az alacsonyabb vám szabályokat, amikor ezt a, vám vámtételt összehasonlítjuk a dömping különbözettel. És ha még egy lépésre tovább lépünk, a 20 vagy 30 százalékot, az 50 vagy 60 százalékot alkalmazzuk az import esetében, ennek a hatása az lenne, hogy az adott országból e- egyáltalán nem jönne be import, és nyilván nem erre törekszünk. Szeretnénk versenyt látni a piacon, az indokolatlan, tisztességtelen verseny előnyt szeretnénk megszüntetni. Ha megnézzük az alacsonyabb vámszabály jelenlegi működését, akkor felmerül a kérdés, hogy most a munkajogi megfontolások fontosabbak-e, mint a nyersanyag torzulás. Természetesen a munkajogi standardok fontosak, ha az alacsonyabb vám szabály alapján a vámok betöltik a szerepüket, és az importokkal megfelelően tud versenyezni az európai ipar, akkor Ebből a szempontból nincs szükség a munka jogi standardok alkalmazására. A bizottság célja az volt, hogy megfelelő tárgyalási pozíciónk legyen a tárgyaló feleinkkel. És az exportok, exportőrök esetében szeretnék elkerülni a versenyhátrányt, Tehát éppen ezért mi azt tartottuk észszerűnek, hogy nem adjuk meg az alacsonyabb vám szabály kínálta előnyöket, hanem ezen túlépünk, ugyanis a nyers anyag kereskedelem torzítása tekintetében ennek amúgy sem lenne hatása. Ami pedig a 7 és 27 százalék kérdését illeti, attól függ, hogy milyen torzulásról beszélünk, ha az acéliparról beszélünk, ahol nyersvasat importálnak, és a határérdéket nem érik el, akkor sokkal nehezebb a helyzet. Itt megint csak nem az az elképzelés, hogy az alacsonyabb vámszabályt alkalmazunk, vagy ne alkalmazzuk, vagy hogy egy fókuszáltabb módon alkalmazzuk kiválasztott esetekben. Egy dolgot nem említettem a bevezetőmben, ami szintén nagyon fontos, a tanácsi kompromisszumokkal kapcsolatos. Ez lehetővé teszi, hogy észszerűben alkalmazzuk a az alacsonyabb vám szabályt függően a beruházási igényektől és az európai ipar számára jelentkező minimális nyereség szinttől függően is. Még röviden két pontot említenék, a munkajogi standardok az USA lehetővé teszi, hogy a szakszervezetek panasszal éljenek. Én egy ilyen esetet ismerek, Ugyanakkor a bizottság véleménye az, hogy ez nem igazán eh, segít. Az ipari eh, statisztikák nélkül nem igazán értelmezhetők ezek, ugyanis nem biztos, hogy az ágazat eh, sérülése igazolható, vagy sérelme igazolható. Ezen kívül volt néhány kérdés a számítási módszerrel kapcsolatosan, Kína piacgazdasági státuszával kapcsolatosan. Erre most nem térnék ki, mert ez a következő panel témája. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy a legfontosabb pontokat most már sorra vettük. Az Európai Parlament egyértelmű mandátumot fogadott el 2014-ben, és a tanács a maga mandátumát tavaly decemberben hagyta jóvá. És ahogy elhangzott korábban, az első egyeztetési kör március 21-én indul. Meglátjuk, mi lesz az eredmény. És biztos vagyok benne, hogy nagy figyelemmel nyomon követik majd a fejleményeket. Most pedig belekezdhetünk a meghallgatáson a következő témakörünkbe, ami az új javaslat az új számítási módszertanra. Ez is egy meglehetősen fontos jogszabályjavaslat. Különösen a december 11-ét követően kialakult új világrende fényében. Juliana Santos a Business Europe nemzetközi kapcsolatának az igazgatója, Renaud Mathieu, az Égis Európa alelnöke Mark Pungenberg, az Európai ö, Intézet képviseletében, és Ed Salen, a Digitrade képviseletében. Ugyanaz az eljárás, illetve a szabályok ugyanazok, mint az első körben. Tehát 6 percre megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy a Business Europe-ot meghívták a meghallgatásra mai napra. Nagyon fontos a téma, a kereskedelm védelme, és a kereskedelmi eh, programunk defenzív. Ez fontos a Business Europe számára, de ezzel együtt olyan rendszert szeretnénk kialakítani, ami egységes piaci szabályokat biztosít. Ez fontosabb, mint eddig bármikor. Nem csak protekcionista tendenciákat láthatunk, hanem a hagyományos versenytorzító törekvéseken túlmutató problémákkal találkozunk. Tehát ezért is fontos, hogy kiértékeljük, hogy a kereskedelem védelmi eszköztárunk mennyire fejlett és alkalmas ezeknek a gyakorlatoknak a kezelésére. Nem egyetlen országot PC-ztünk ki, nem csak Kínáról van egy szó, nem egyetlen ágazatról beszélünk, hanem az ipar és a vállalkozások egészéről. Szeretnénk a vállalkozásokat egy olyan védett környezetben működtetni, amely a szabályok egységességét biztosítja. A bizottsági javaslatot úgy látja az Euró, a Business Europe, hogy ezt még értékelnünk kell, nem könnyű munkáról van szó. Meg kell vizsgálnunk, milyen eredményes és hatékony lesz a javasolt új szabályozás, és a mai védelmi szintből nem akarunk engedni, nem akarjuk túlterhelni az iparágainkat, és a gyártóinkat sem ennek keretében. A WTO panel döntésére várunk a jelen annak kapcsolatban. Tehát a mostani rendszert megkérdőjelezték, és nincs egyelőre másik rendszer még. Tehát nem könnyű a gazdálkodók helyzete jogbizonytalanság állt elő, és ezt szeretnénk mi elkerülni. Szeretnénk úgy élni a lehetőséggel, hogy a rendszerünk jobbá váljon. Tehát a korszerűsítésről van itt szó, és hogyha új módszertan került elő, akkor az legyen jobb, mint az eddigi. Továbbfejleszthető-e a mostani? Fontosnak tartjuk, hogy az új módszertan a szabályok adta kereteken belül működjön. Az Európai Unión belül minden eddiginél komolyabb feladat, hogy egységes szabályokat vezessünk és alkalmazunk a kereskedelemben. Szeretnénk, hogyha a globalizáció szabályozott környezetben zajlana le. És a WTO az a szervezet, amely ezt biztosíthatja. Tehát Szeretnénk, hogyha a módszertan a WTO szabályainak és elvének megfelelne. Objektivitásra törekszünk a módszertannal. Mit jelent ez? Arra kellene törekednünk, és amikor kereskedelemvédelemről beszélünk, akkor ez természetesen politikai téma is, de mindenek előtt szakmai. Tehát objektív értékelésre törekszünk, objektív szempontok alapján. Nem szeretnénk politikai megfontolásokat behozni a képbe. Legalábbis nem akkor, amikor a tényleges vámtételekről beszélünk. Tehát objektív szempontokat kívánunk alkalmazni. A kereskedelemvédelmi eszköztár hatékonyan kell, hogy működjön. Az előző témakörben beszéltünk a vámszintekről nagyon fontosnak tartjuk, hogy egységesek legyenek ezek a vántételek, illetve minimum akkorák, mint a maiak az említett országok vonatkozásában, hiszen ezek az országok a piacgazdaság szabályait nem tartják be. És most nem csak azokra az országokra mutatnék rá újjal, amelyek szerintünk nem piacgazdasági szempontok alapján működnek, hanem a módszertanunk minden gyakorlat ellen képes fellépni, még olyan országok esetében is, amelyek egyébként elismerten piacgazdasági körülmények között működnek, de egyes gyakorlataik mégsem felelnek meg ennek. És ahogy említettem, az ipar egész szempontjából kell hatékonyan működtetni ezt a rendszert. Kezelhető átfutási időkre törekszünk, Szeretnénk átláthatóvá tenni a határidőket, illetve az eljárásokat. Az új módszertan ne jelentsen az ipar számára felesleges terheket, bizonyítási terhet. Ne kelljen hosszabb, bonyolultabb eljárásokat érvényesíteni, illetve ne álljon elő jogbizonytalanság. Ezek tehát azok a vonatkozások, amelyeket mi szeretnénk az új javaslatban látni. Ahogy említettem, értékeljük az előterjesztett javaslatot szakmai szempontok szerint, és ennek alapján tudjuk eldönteni, hogy milyen mértékben mutat a jó irányba a javaslat. A parlament és a tanács a javaslatot megvizsgálva fontos, hogy az összképet lássa, ne csak azt emeljük ki, hogy itt most Kínáról van szó, nem arról van szó, hanem minden nem piaci gyakorlatot folytató ö, országot megvizsgálunk. Köszönöm, Mátyé úr. Thank you very much. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Az egész Europe nevében beszélek, mi az ellen küzdöttünk, hogy piacgazdaság minősítést kapjon Kína. Kína egyre kevésbé minősül piacgazdaságnak, épp ellenkezőleg. A jelenlegi jogszabályok egyértelműen megkülönböztetik a piacgazdaságokat és a nem piacgazdaságokat. És ennek alapján nem lehetne dömpinget meghatározni eh, eh, Kína eh, esetében, mert annyira le vannak nyomva az árak. A modernizáció esetében az a legfontosabb üzenet, hogy tudunk ezen javítani, de hogyha a kínai árakat kell alkalmazni, akkor egyáltalán nem lesz dömping árés. Ami a javaslatot illeti, ahogy az mindenki számára ismert, az Európai Parlament májusban egyértelműen az ellen foglalt állást, hogy, a, hogy Kína a piacgazdasági státusz kapjon. Júliusban reagált erre az Európai Bizottság, és kimondta, hogy Kína nem számít piacgazdaságnak, de a WTO előírások miatt meg kell változtatni a módszertant, ami jobban összhangban lesz az Egyesült Államokban alkalmazott rendszerrel. Novemberben a bizottság elfogadta a maga javaslatát. Mi az egész Europe-nál 30 iparágat képviselünk, és úgy gondoljuk, hogy a módszertan a bizottság dokumentumában nem ugyanolyan, mint Amerikában a bizonyítás terhe ránk hárul, tehát nem a nem piacgazdaságbeli exportőröknek, hanem a panasztevőknek és a bizottságnak kell bizonyítania. Az elvesztett munkahelyek esetében pedig a bizottság becsüli meg a, azt, hogy hány munkahely veszett el. A különbségek ellenére látható, hogy hogyan hasonlítható össze ez a rendszer az, az amerikai rendszerrel. És ez egyértelműen kapcsolódik a nem piacgazdasági minősítéshez. Az új javaslat szerint ez egyáltalán nem lenne közvetlen, a panasztevő nyújthatna be a bizottságnál egy adott országgal kapcsolatban bizonyítékokat, és a bizottságnak ezután kellene döntést hoznia, és standard, illetve nem standard módszertant is kellene használnia. Nem lenne tehát automatikus a indító folyamat. A nem piacgazdaságból származó exportőröknél tehát a bizottságnak a feladata lenne ez. Ami az Egyesült Államokat illeti, egyértelmű, hogy a nem standard módszertant az összes tényre alkalmazzák. Az EU-ban ez egyáltalán nem egyértelmű. Ez az egyik fontos kérdésünk, hogyha a bizottság úgy dönt, hogy alkalmazza a nem standard módszertant, akkor ez a teljes termelési költségre érvényes, vagy csak arra a részre, ahol a panasztevő vagy a bizottság egyértelműen megtapasztalta a piac Tehát mi a hatalmas iparágak részéről azt szeretnénk látni, hogyha teljes mértékben hatályba lépne a kínai csatlakozási protokoll, és a nem piacgazdasági kritériumot még mindig meg kell említeni. Úgy gondoljuk, hogy fontos egy automatikus indító mechanizmus. Szeretnénk tudni, hogy ez mitől fog aktiválódni, és hogy a bizottság hogyan dönti el, hogy alkalmazza-e a nem standard módszertant. A bizonyítékok szerepét is tisztázni kell, Különösen, eh, hogy a beszámolót eh, még azelőtt el kell készíteni, mielőtt az új rendelet érvénybe lép. És természetesen a nem piacgazdaságból származó exportőröknek eh, lehetőségük van vállalat szinten piacgazdasági bánásmódot szerezni. A következetességet hangsúlyoztuk az EU és a WTO között. Végül is itt az EU-ról és az Egyesült Államokról van szó. Hogy maximalizálni tudjuk a lehetőségét annak, hogy a nem piacgazdasági módszertan továbbra is megmarad, együtt döntési eljárással meg kell határoznunk, hogy hosszú távon melyik rendszer lesz a legjobb. A bizottságnak a legfontosabb kérdések, amiket fel szeretnénk tenni, azok, hogy mi az indító mechanizmus, mikor döntenek úgy, hogy alkalmazzák a nem standard tényezőt, és mely termelési tényezők számítanak itt. Szerettem volna az előző panelen is részt venni, mert az általunk képviselt vállalkozások 80%-a KKV. Köszönöm szépen. Just. Just úr. Elnézést, kihagytam Bungenberg urat. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm a meghívást, hogy most itt önökhöz szólhatok. A megjegyzéseim közül először is az új javaslat hatékonyságáról szeretnék szólni. A 15-ös rész a jegyzőkönyvnek szerintem semmiféle kötelezettséget nem teremt a tekintetben, hogy Kínának piacgazdasági státuszt kéne adni, vagy más nem piacgazdaságnak. A jelenlegi EU-s antidömping jogszabály értelmében Kína és más nem piacgazdaságok esetében a VTO, fontos az irány adó, várhatóan ez mostantól szántva két és fél éven belül történik meg. A kínai csatlakozási jegyzőkönyvben ez nem a döntő kérdés hogy bármiféle új módszert alkalmaznánk. Tehát ez én szempontomból jobb lenne, és azt minden indok alátámasztja, hogy meg, várjuk meg a WTO döntését ebben a kérdésben. És e tekintetben azt is meg kell jegyezni, hogy a tárgyalási anyagok lehetővé teszik, hogy a jövőben a kínai csatlakozási protokoll jegyzőkönyv 15-ös részét alkalmazzuk. Ugyanakkor a módszerek már most kialakíthatók. A bizottság egy javaslatot tett le 2016. novemberében. A javaslatban egy politikai középutat választott a bizottság, tehát Kína nem kap ne, piacgazdasági státuszt, ugyanakkor az eddigi módszert nem alkalmazunk általánosan. Ez azt jelenti tehát, hogy az állam által okozott piaci torzítókat, torzításokat is figyelembe veszik az ár számításoknál. Ez mennyiben tér el az USA termelési tényezőkre alapuló módszerétől. Az USA módszere Kína nem piacgazdasági státuszával kapcsolatosan eh, következetesen alkalmaz ezeket a eh, kritériumokat eh, harmadik országokkal szemben. A novemberi javaslat egyfajta visszalépést jelent. A bizonyítási kényszer az európai kérvényezőre hárul, és az ártényezőket csak kivételes esetben lehet figyelembe venni a jövőben, és ez alacsonyabb dömping vámokat jelentene Kína esetében, vagy más nem meg, piacgazdaságok esetében. A javasolt módszer szerintem megfelel a WTO szabályoknak, még akkor is, hogyha nem élünk a 15-ös részsel, a jegyzőkönyv 15-ös részével. Habár ez a módszer szerintem nem lesz annyira hatékony, mint az USA modell, vagy a jelenlegi módszer. Milyen javaslatokat lehet tehát tenni annak érdekében, hogy ezt a javasolt módszert hatékonyabbá tegyük, amennyiben az állam különböző intézkedései intézik elő a piac torzítást, akkor a videó szabályokat kell alkalmazni. Mindaddig, amíg az új módszerek kapcsolatosan másképp nem dönt a VTO. Az ipar kérésére bizonyos kivételeket lehet alkalmazni, és az iránymutatókat a bizottságnak mindenféleképpen el kellene fogadnia az új módszer alkalmazására vonatkozóan. Az iránymutatóban pontosítani kell azt, hogy milyen bizonyítékkal kell szolgálni az iparnak a piac torzításra vonatkozóan. A jogi fogalmakat is tisztázni kell egyelőre nem pontosak a definíciók, például a releváns piac esetében, és az iránymutatónak konkrét módszertani leírást kell tartalmaznia a számításra nézve. Az iránymutatónak a feltételeket is meg kell határoznia, hogy milyen esetben alkalmazható az ártényező harmadik országok esetében, illetve milyen, vagy egyáltalán alkalmazhatók-e ilyen piaci tényezők, ha a szociális és a környezeti feltételek nem érvényesül. Final remark. This hearing is... Végezetül, ami az új számítási módszereket illeti, nem feledkezhetünk meg a kompenzáló vámokról sem, illetve a beruházások kapcsán folyó jelenlegi tárgyalásokról, a piacvédelmi eszközöket egyeztetni kell a releváns hatóságokkal, és köszönöm, hogy itt kifejthettem a nézeteimet. Köszönöm szépen. És most uh, Jost Kortének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, az Európai Bizottság nagyon üdvözlendőnek tartja a mai közmeghallgatást ezzel a javaslattal kapcsolatban. Ez egy fontos javaslat, november 9-én terjesztette elő az Európai Bizottság, de 2013 óta dolgozik a bizottság ezen, és ahogy az előttem szóló elmondta, nagyon célzott, és egy jól lehatárolt kérdéskörre összpontosít, vagyis a Kína VTO-s csatlakozásával kapcsolatos jegyzőkönyv 15-ös pontjával kapcsolatban fogalmazódik meg úgy látjuk, hogy ezzel a javaslattal egy ütős eszközzel eh, látnája magát a kereskedelem védelmére, amelyel a tisztességtelen kereskedelem ellen fel tud lépni a jövőben, miközben a vto s jogainkat teljes mértékben érvényesíti a VTO szabályai szerint. És ez utóbbit kezdettől hangsúlyozzuk, minden tevékenységünkben fontosnak tartjuk. Tehát az Európai Unió minden lépésnél oda kell, hogy figyeljen a WTO kompatibilitásra és a Atlanti óceán túloldalával való együttműködésre. Tehát ezt hangsúlyozni szerettem volna. Alapvetően két dolgot, két pontot emelnék ki rövid válaszomban. És közben választ tudok majd az előző hozzászóló által említett néhány kérdésre is. Hogyha a lényegét tekintjük ennek a javaslatnak, akkor az Európai Bizottság véleménye szerint a legjobb politikai megoldást alkottuk meg a kereskedelem védelmére, illetve a wto kötelezettségek betartására. Szeretném ezt alátámasztani azzal, hogy bemutatom a javaslat, illetve a javaslatok fő elemeit a délután során említett aggodalmak közül számos felvetést kezel, illetve a korábban említett szempontok közül is, amelyek itt a tisztelt házban elhangzottak. Egyrészt a, az állami beavatkozást szeretnénk kompenzálni, amely a belföldi árakat eltorzítja. Nagyon fontos a költségek szintjét figyelembe venni, az állami költségtorzító hatásokat a normál szabályok nem veszik figyelembe, ezért van erre szükség. Fontos hangsúlyozni, hogy nem, in, nem irányul a javaslat egyetlen konkrét ország ellen sem, és ez különösen politikailag nagyon fontos, fogalmazunk teljesen őszintén etéren. A harmadik a javaslat mellett szóló érv az, hogy egy rendezett átmenetet tesz lehetővé a régi rendszerről az újra. A jelen módszertan egyetlen eredményét sem veszítjük el, és nem arról van szó, hogy felülírnánk, vagy hatályon kívül helyeznénk a mostani módszertant, hanem inkább átörökítjük. Több mint 50 intézkedést érint potenciálisan az új módszertan. De nem nyúl hozzá az eddig elért eredményekhez. Azt gondolom, hogy ezt valószínűleg biztatónak találják. Aztán még a lényeghez tartozik, elnök úr, hogy az EU e, ipara nem vállal magára plusz terheket, illetve plusz bizonyítási kötelezettségeket a bizottság szolgálatai által készített jelentések megbízható forrást jelentenek majd a gyakorlatban, és itt az ipar érdekében elvégzett tevékenységek nagyon komoly hátteret biztosítanak a szolgálataim, amelyeket irányítok, előkészítették a hatályba léptetést. A jelenlegi rendszer egyébként nem teszi könnyűvé a panaszemelést az ipari résztvevők számára. És ehhez a kiinduló ponthoz képest az új rendszer nem hoz drámai változást. Nem, a, nem az amerikai rendszerrel kell összehasonlítani, hanem a jelenlegi európai szabályozással. És nem drámaiak a változások. Ennyit szeretnék kiemelni. Aztán a professzor úrhoz csatlakozva a kompenzáló vámok megkönnyítik számunkra, hogy a kereskedelem torzítását, illetve az állami beavatkozást, támogatást kezelni tudjuk a folyamatban lévő vizsgálataink során. Aztán az időzítés is fontos tényező. Hangsúlyoznám, mennyire fontos számunkra, hogy a társjogalkotó mindent megtegyen a mielőbbi elfogadás érdekében. Vannak olyan nézetek, tudjuk egyesek szerint, le kellene lassítani a folyamatot, és a Kína által ellenünk benyújtott panasz kivizsgálását ki kellene várni, valamint az Egyesült Államok oldalán is dűlőre kellene vinni az eldöntetlen kérdéseket a javaslat bevezetése előtt. Ennek ellenére mi úgy gondoljuk, hogy mivel egy megalapozott és szilárd javaslatról van szó, ami VTO kompatibilis, ne várjunk a folyamatban lévő ügyekben a döntése, hanem vezessük be az új szabályokat, mert valóban megalapozott és vto s vizsgálatokat is kiálló a javaslat. Ne legyünk defetisták nem mondjuk előre ki, hogy elveszítettük a panelben a panasz kivizsgálását. Tehát se Genfet, se Luxemburgot ne becsüljük alá, de ugyanakkor ne legyünk indokolatlanul pessimisták sem. Vizsgáljuk meg az összes felvetett kérdést, és ezek fényében még az idei évben léptessük hatályba az új rendelkezéseket. Köszönöm. Elnök úr, nagyon, nagyon köszönöm Természetesen az Európai Parlament rendkívül komolyan fogja venni ezt a témakört, és gyorsan igyekszünk előrelépni. De emlékeztetem önt, hogy csak nem 15 éve vártunk már a bizottsági javaslatra. Tehát azért ez is egy közös felelősség. Most lehetőségük nyílik feltenni a kérdéseket, Cika úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi szakértőnek, a tudományos, illetve iparágbeli szakértőnek az elmondottakért. Ahogy elnök úr említette, és ez az én véleményem is, az Európai Parlament ne csak azzal foglalkozzon, hogy a lehető leggyorsabban vessen véget az egyeztetéseknek, hanem egyben minőségi megoldást is keresünk, amely hatékony és eredményes, hiszen nagy felelősség nyugszik a vállunkon. Szeretnénk a legeredményesebben megvédeni az iparunkat. és ez is a programnak a része, illetve a Juncker vezette bizottság által rögzített célokkal is ez vág egybe. A javaslatot is ilyen fényben kell látni, illetve értelmezni. Anélkül, hogy ismételnem önmagamat, talán ezt kellene jobban körbejárni. Mert az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy még nagyobb összhangban leszünk a nemzetközi szabályokkal, mint a jelen rendszerünkkel amelyet egyébként Kína már is panaszsal illetett. Hogyha az Egyesült Államok belé folyamatokat nézzük, akkor ez is arra hívja fel a figyelmet, hogy egyrészt szükséges előrelépnünk, és valóban hatékony védelmet kell teremtenünk. Ami bennünket illet, az Egyesült Államokhoz képest, ugye nálunk van egy vám rendelet, amely egyben egyébként dömping ellenes vizsgálattal, illetve különböző szempontokkal is összekapcsolódik. Az Európai Bizottság e, jelentése 2008 óta készül, illetve az Európai Bizottság szakértői folyamatosan dolgoznak ezen a területen, és az új rendelkezések nem említik név szerint Kínát, de mégis azért arra fut ki az egész rendszer, hogy Kína piacgazdasága vagy sem. A bizottság rendelet javaslata olyan értelemben is vizsgálandó, hogy az Egyesült Államok jelen rendszeréhez közelebb áll le, mint a mostani európai szabályozás, vagy pedig sem, tehát így tudjuk értékelni, hogy milyen irányba mutat. És úgy tűnik, hogy az új számítási módszertant is alapvetően ennek fényében tudjuk megítélni. A friss bizottsági javaslat központi kérdése ez. az Európai Bizottság mit tervez, illetve milyen intézkedéseket vezet be, meglehetősen széles a mozgástere, és nem derül ki, hogy mi lesz a konkrét előrelépésnek az iránya, sőt, meg kell vizsgálnunk a jogalapot is. Milyen országokat érint majd ez a véglegesített jelentés? az összes ágazatot, vagy csak néhány ágazatot érinte, illetve milyen ütemezéssel valósítható meg, ültethető át a gyakorlatban. Tehát a bizottság a bizonyítási teher kérdésében is fontos, hogy egyértelműen megfogalmazza, hogy végül is kinek kell bizonyítania. Azt is látni kell, hogy milyen jellegű bizonyítékokra van szükség. Ne felejtjük el, hogy a KKV-k vannak a legkevésbé alkalmas helyzetben az ilyen követelmények teljesítésére. Köszönöm. Thanks, Chairman. Uh, our, uh... Köszönöm, elnök úr. Emmanuel Morel a mi szóvivőnk, de ő nem tudott eljönni, és uh, rám bízta ezt. 12 uh, kérdésünk is lenne, de nem fogom mindegyiket feltenni, némelyik már el is hangzott. Úgy tűnik, hogy az analóg ország módszertan nem megfelelő, és köszönhetően a nagyon egyértelmű megkülönböztetésnek a piac és nem piac gazdaságok között nagyon jól meg lehet ezeket különböztetni. A bizottság egy új módszertant javasolna, ami olyan homályos koncepciókra alapul, mint például jelentős piac torzulás. Bümberg professzor megkérdezte, hogy a javaslat jogi bizonytalansága valóban érvényes-e, amikor Kína panaszt tett a WTO-nál. Erre pedig az volt a válasz, hogy segítene-e az, hogyha meglenne a kritériumok listája, ami alapján egy ország piacgazdaságnak minősül és általánosságban pedig úgy fogalmazott, hogy a piacgazdaságok a bizottsági javaslat értelmében már nem is léteznének az Európai Unióban. Ebben az esetben lehetne-e szociális, gazdasági vagy akár környezetvédelmi kritériumokat bevezetni? Köszönjük szépen, Lunes úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék az első fordulóbeli kérdésemre visszatérni, erre még most sem kaptam választ. A kérdésem az volt, hogy mi a jelenlegi helyzet a Genfi folyamat kapcsán. Nem kellene megvárnunk ennek a folyamatnak a végeredményét és hogy koordináljuk el a tevékenységünket a partnerekkel. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert Batié úr a prezentációjában megemlítette, és az egyik diáján is szerepelt, hogy jobb lenne megvárni a WTO határozatát, mielőtt egy kevéssé hatékony módszertant fogadunk el és a bizottság hozzászólásában pedig volt egy olyan kérés, hogy haladjunk gyorsan, és ne maradjunk le erről a folyamatról. Tehát érdekes lenne hallani az egyes álláspontokat. Köszönöm. Köszönöm, Solc úr, köszönöm szépen. Nekem is számos kérdésem lenne a frakcióm nevében. Az előadóknak egyébként köszönetet mondanék. Egy másik kérdést tennék azonban fel. Érdeklődés hallgattam a vitát. Tehát tehetünk úgy, mintha arról kellene döntenünk, hogy mely ország piacgazdaság, illetve nem. Ezt különböző módon lehet értelmezni. Ezt tudomásul kell vennünk, és nem kell ahhoz tartanunk magunkat, hogy most ezt elfogadjuk-e vagy sem, és milyen jogosultságokat kapcsolunk össze illetve az új számítási módszereket hogyan alkalmazzuk. A VTO-n belül meg kell találni egy közös módszer találni az érintett országokkal közösen. Hogyha különbözően értelmezzük a piacgazdaságot, akkor is alkalmazhassuk. Akár szociális vagy környezeti kérdésekről beszélünk, ezek is szóba kerülnek a tárgyalások során. Ha Trump bejelenti, hogy a németországi fizetési mérleg többletre tekintettel az a német importot megfelelően, ennek megfelelően kell kezelni, akkor ez is gyakorlatilag egyfajta beavatkozást jelent az ő ellenes intézkedései kapcsán. és akkor az egységes piacra is ez hatással lesz. Mind a 28 tagállamban is különböző korlátozások vagy torzulások érvényesülnének a piacon. Hát én arra kérdeznék rá, hogy a VTO-nak, illetve a multilaterális tárgyalási követelményeknek mennyiben felel meg az ilyen bonyolult kérdésekben az új módszer? Köszönöm, Buchner úr. Köszönöm szépen. Két kérdés. Néhány héttel ezelőtt az USA kereskedelmi irodájának képviselői Brüsszelben jártak, a bizottságtól a kérdésem, más országokkal, például Japánnal és Kanadával koordinálnak-e, az EU részt vesz-e az ilyen koordinációkban? A második kérdésem, hogyan látja a VTO biodízzellel kapcsolatos álláspontját nálunk, vagy körülbelül felmerül a kérdés, hogy a bizottsági javaslata mennyiben összeegyezhető a VTO szabályokkal. A kínai csatlakozási jegyzőkönyv bizonyos mértékben összefügg azzal a kérdéssel, hogy a piacgazdasági kritériumok megjelennek-e a nemzeti jogszabályokban. Amennyiben a bizottsági javaslata nem összeegyezhet a WTO követelményekkel, akkor a piacgazdasági státusszal kapcsolatos kritériumokat módszerrel vennék figyelembe, akkor mit tennénk? Köszönöm, Fjellner úr. Just two factual short questions. The first is... Kettő rövid kérdésem lenne. Az ügyben, hogy a többi országgal hogyan tudunk együttműködni. Például Japán egyáltalában nem alkalmaz-e dömping ellenes vagy kereskedelemvédelmi eszköztárat? Ez az első kérdésem. A második pedig, hogy a WTO az Egyesült Államok esetében milyen szabályokat alkalmaz a nem piaci gazdaságú országokra. És azoktól kérdezném, akik magasabb vámokat kérnek, illetve hatékonyabb kereskedelmvédelmet sürgetnek. Nem értem ezt az érvet, hogy várjuk ki a WTO-s eljárást. Hogyha két jogást meghallgatunk, akkor mind a ketten mást fognak mondani. És itt most az a benyomásom a jogi szolgálatok hátterében, hogy legalább egy dologban egyetért mind a három intézmény jogi szolgálat, hogy valamit változtatni kell. Ez szokatlan, de három forrás ért egyet abban, hogy valamin módosítani kell. És ha már így áll a helyzet, Hogyha én a bizottságnál dolgoznék, és életbe szeretném léptetni ezeket a szabályokat, akkor eseteket keresnék, ahol alkalmazhatók, illetve érveket keresnék annak eldöntésére, hogy a tevékenység mitől lesz legális vagy illegális, illetve egy jogilag bizonytalan területen kellene elemezni ezeket a felvetett eseteket, ez szinte moratóriumot jelentene, és megéri ez a kérdés. A második felvetésem, hogy mondjuk ha két és fél év múlva kiderül, hogy mégiscsak illegális volt a mi tevékenységünk, akkor mi lesz a dömping ellenes védővámokkal, amelyeket az EU szabályai szerint befizettettünk. Ez most luxemburgi eljárás szerint vissza kell, visszafizetendő, ahogy ez már lenni szokott. Tehát kockáztattunk, vesztettünk, megéri-e, hogyha kivárjuk a dolgok végét. Tehát a stratégia, ami a kivárásra épül, szintén sokba kerülhet, nem tudom. Uh, Köszönöm. Nekem egy kicsit más a tapasztalatom, de hát mint tudjuk, ha van két ügyvéd, akkor már lesz legalább három jogi szakvélemény. Visszatérve a szakértőkre, szeretném megkérdezni az Európai gazdaság és Szociális Bizottság előadóját, Christian Bénle urat, hogyha itt van, hogy szóljon hozzá és tegyen fel kérdéseket. Köszönöm szépen. És Köszönöm azt is, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot is bevonták ebbe a megbeszélésbe. Decemberben kaptam meg az előadói felkérést az új dömpingellenes rendelkezéssel és támogatásokkal kapcsolatban, és összeállítottunk egy véleményt Kína piacgazdasági státuszával kapcsolatban már tavaly, és az acéliparágról is írtunk már, tehát továbbra is folytatjuk az ezzel kapcsolatos munkát. Általában az új megközelítést támogatjuk, a bizottság semleges megközelítését. Hogy ezek milyen gyorsan változhatnak, és itt nem csak egy-egy országot kell megvizsgálnunk a jövőben. A piaci torzítások ból kiindulva ez mindenféleképpen egy jó megközelítés. Természetesen a, beszámít, a számítási módszerek nehézségekkel is járnak, és éppen ezért a bizottságnak az ilyen gyártásban, mint a kereskedelemben jelentkező tozásokat figyelembe vegye a számításnál. Itt az árnak és a költségeknek is komoly szerepe van tehát ne kerüljünk egy olyan helyzetbe, amikor legalább három nézetet kell figyelembe vennünk, és hogy a 15-ös rész e bekezdésében mit mondunk ki. Tehát itt a WTO döntésére várunk, és az EVSA-ban folytatott vita kapcsán én személyesen bíró vagyok, nem tudom, hogy az ilyen jogi viták meddig tartanak, ezt előre nem lehet kiszámítani. És hát az, nem tudom, hogy az érintett vállalatok ez, erre hogy reagálnának. És ennek ellenére mi is látjuk az új megközelítés kockázatait, az új javaslattal kapcsolatosan felmerül az is, hogy esetleg a nem piacgazdaságokat töröljük-e a listából. Ennek különböző hatásai lesznek. Lehet, hogy más, vagy az érintett országok ezt másképp látják, másképp értelmezik. Tehát a preambulumban erre mindenféleképpen tekintettel kell lennünk. Van egy nemzetközi megközelítés is, ami szintén nagyon fontos. Ha ezt így alkalmazunk, akkor a túltermelő országok esetében az európai lehetőség másképp fog festeni, tehát itt egy erőteljesebb nemzetközi együttműködésre van szükség. A szakbizottságban folyó munka is foglalkozik az eljárásokkal, és mindenféleképpen figyelembe kell vennünk, hogy a KKV-k lehetőséget kapjanak a panasz eljárás alkalmazására, az, hogy kit terhel a bizonyítási teher, ez is egy nagyon fontos kérdés a lehet, hogy az állami beavatkozásokat alkalmazó országok esetében a bizonyítási terhet, terhőket illeti meg, és ezzel egy gyorsabb eljárást tehetnénk lehetővé. Ami pedig az ágazat specifikus jelentéseket illeti, ezt az eszközt is be kéne élesíteni, és ezeket az adatokat folyamatosan aktualizálni kell. A módszer támogatói figyelmet felhívnám, hogy az ilyen ágazat specifikus jelentésekhez nagyobb személyzetre van szükség, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznának. Úgyhogy kérem, ezt is vegyék figyelembe. A véleményünk az, hogy az dömpingellenes rendelet vagy az állami támogatás ellenes rendelet olyan eszközöket irányoz elő, amelyek az első részben szerepelnek, és az alacsonyabb vám szabály kérdésével is foglalkoznunk kell. Egyelőre úgy tűnik, hogy itt komoly problémákba ütközhetünk minden esetre a dömping különbözetet maximálisan ki kéne használni. Ez mindenféleképpen szükséges lehet a WTO tárgyalások során. Összességében tehát mi támogatjuk a javaslatot, látjuk, hogy vannak jogi bizonytalanságok, és az európai intézmények különböző jogi szolgálatainak ezt még alaposabban meg kell vizsgálni, de szerintem helyes irányban haladunk. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót a szakértőinknek. Luisa először, 3-4 percben. Thank you. I mean, I'm going to be short. Köszönöm. Röviden fogok hozzászólni, mert nagyon sok kérdés nem nekünk volt címezve. Ami a kritériumokat illeti, pillanatnyilag a jól ismert öt kritérium alapján határozzuk meg, hogy egy ország piacgazdaságnak számít-e vagy sem. És itt nem hivatkozunk ezekre a kritériumokra. Ez igaz, hogy amikor a piac torzulást elemezzük egy új javaslat esetén, akkor több kritériumot is használunk ezek közül. Mennyivel kellene tovább mennünk, ragaszkodjunk ezekhez a kritériumokhoz, többet kellene elvárnunk. Én azt gondolom, hogy a Business Europe-ban még mindig zajlik az elemzés, de természetesen vannak kritériumaink, de másrésztről nem szabad elzárnunk annak a lehetőségét sem, hogy a jövőben más aspektusokat is figyelembe vegyünk. Tehát, ha az öt kritériumra korlátozzuk magunkat, akkor a jövőbeli gyakorlatainkat szűkítjük be. És ez az alapvető érv amellett, hogy szélesítsük ki egy kisé a hatályt. Így tudunk egy előretekintő javaslatot készíteni. Azt hiszem fontos az, hogy még ha van is öt kritériumunk, ez semmiképpen ne korlátozza a lehetőségeinket a jövőben, ez nagyon fontos az üzlet szempontjából. Ami a WTO-nak való megfelelést illeti, és azt, hogy várnunk kellene-e arra a döntésre vagy sem, természetesen ideális esetben az lenne a legjobb lehetőség, de tudjuk, hogy ez időbe telik, másrésztről pedig tisztában vagyunk azzal is, hogy a WTO értékelés a jelenlegi mechanizmus alapján történik majd, nem pedig a jövőbeni mechanizmus alapján. Tehát a kétségek megmaradnának. Ha a jelenlegi mechanizmust nem érezzük kompatibilisnek, akkor mi történik majd, akkor kidolgozunk egy újat, de még mindig nem tudjuk a százszerzalékos biztonsággal, hogy ez meg fog-e felelni a WTO-nak, vagy sem. Tehát a helyzet az, hogy jogbizonytalanság vagy jogi vákum léphet fel, és azt hiszem, hogy ezt szeretnénk elkerülni a vállalatok szempontjából. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük, Batié úr. Thank you for, for these questions. <clears throat> so... Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Morel úr kérdésével szeretném kezdeni, hogy milyen szempontrendszert kellene kidolgozni kiegészíthetjük a piacgazdasági helyzet kritériumát még továbbiakkal. Az a kérdés persze, hogy milyen következtetés tudunk levonni majd a jelentésben. Hogyha vannak torzító hatások, akkor mi áll a jelentésnek a végén, és vannak-e kiemelkedő torzító hatások, ez a legfontosabb szempont. Aztán a Lunes úr által felvetett visszamenőleges hatály témakörében a WTO döntései nem visszamenőleges hatályúak. Az európai jogrend alapján kell őket alkalmazni, és az egésznél megvizsgáltuk ennek a hátterét. A jogászok véleménye, hogy az Európai Bíróságon támadhatják meg Európában a szabályainkat. És ez azt jelenteni, hogy egy már elfogadott döntést tudnak megtámadni. A VTO meghozza a maga döntését, ott megtámadtak bennünket, és hogyha megvan a döntés, akkor mi alkalmazkodunk ehhez, és ott dől majd el, hogy illegális volt-e az általunk foganatosított intézkedés, illetve a vámok, amiket alkalmaztunk. A Van precedensre támaszkodhatunk, ez már esetjogot teremtett, tehát a WTO döntései, mint kimondta a bíróság, nem alkalmazandók közvetlenül. Aztán a, mi a következő kérdést illeti, talán a bizottság tudna választ adni arra a komplex kérdése, hogy a kiigazító lakosta intézkedéseket hogyan tudjuk kezelni, illetve hogy ez mit jelent, erre nem tudok választ adni. Aztán Fjellner úr a jogbizonytalanságot vetette fel. Azt tekintve, hogy a javaslat jogbizonytalanságot teremte, hogyha visszamenőleges hatályt vezetnénk be, akkor az valóban jogbizonytalanság. Ez elsősorban a módszertanon múlik, tehát a KKV területen az előkészítés komoly költségekkel jár, és hosszú idő, tehát minimum két év, és figyelembe kell venni a, az érintettek szempontjait, illetve a kiválasztott mintát. Mi már két éve dolgozunk ezen a javaslaton, illetve területen. A KKV-k, hogyha nem értesülnek időben a bevezetendő új szabályokról, akkor ez valóban jogbizonytalanságot jelent, és ez 5-10 évvel később is kihat még a tevékenységükre, az eredményességükre. Ennyiben szerettem volna válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Dönberg úr. Az egyik kérdés az új módszer nem pontos volt arra vonatkozott a jövőbeni VTO vitarendezési eljárás vagy módszer szempontjából valóban az új módszert, miután még bizonytalan egyelőre, nem biztos, hogy megfelel a VTO szabályoknak. Ez annak alapján dönthető el, hogy az adott esetben milyen körülmények érvényesülnek, és ezek határozzák meg, hogy megfelel-e a VTO szabályoknak vagy sem. Ebből a szempontból itt megint csak a kínai csatlakozási jegyzőkönyv 15-ös pontjára kell visszautalni. A módszer ugyanis közvetlenül összefügg azzal, hogy a kínai csatlakozási jegyzőkönyv még közvetlenül alkalmazandó-e vagy sem. Amennyiben ez már nem alkalmazandó, akkor alig ha alkalmazhatunk harmadik országok esetében ártényezőket. Szerintem meg kell várnunk a Kína által december 12-én kezdeményezett per kimenetelét. a bizonyítási teher szempontjából mennyiben alkalmazandó a kínai csatlakozási jegyzőkönyv jogvitákban. az a 15-ös pont nem érvényesül, akkor a WTO biodízzel ügyben hozott döntésére kell támaszkodnunk. az esetben harmadik országok hát tényezőjét kell figyelembe venni. Tehát ha a jegyzőkönyv nem érvényesül, akkor a biodizel esetet kell újra elővennünk, elolvasnunk. Ez Argentinára vonatkozott. Most nem felmerül a kérdés, hogy ez az eset mennyire alkalmazható Kína esetében. Úgyhogy ezeket figyelembe kell venni, amikor új, e-, ezt a módszert, az új módszert Kínára vagy más nem piacgazdaságokra vonatkoztatva alkalmazzuk. Továbbá egy jó megoldásra van szükség a hatékonyság tekintetében tudnunk kell, hogy milyen tényezőket vehetünk figyelembe az új módszer alkalmazásánál, és új vitát kell kezdeni a szociális, illetve a környezeti költségek kapcsán. Már az alacsonyabb vám szabály tekintetében erről volt szó, de az ártényezőket is figyelembe kéne venni a módszer alkalmazásánál. Köszönöm szépen. Just. Thank you. Um, I would... Köszönöm. Először is szeretnék reagálni Csikusz úr kérdéseire. Azt hiszem, hogy ő nagyon sok jogos felvetést említett. Természetesen nem tudok mindenre válaszolni. Nagyon sok idő kéne ahhoz, hogy végig tudjunk menni az összes kérdésen. Amikor én arról beszéltem, hogy gyorsan kellene dönteni, az csak arra utalt, hogy most egyesek azt mondják, hogy jobb lenne megvárni, hogy a WTO mit gondol. A bizottságnak az az álláspontja, hogy ezt a kockázatot nem kellene felvállalnunk. Nagyon sokat hallottunk a jogi érvelésünkről. Lehetünk balszerencsések, de azt hiszem, hogy nem kellene ezt a kockázatot felvállalni. Ma délután nagyon sok fontos kérdés vetődött fel természetesen, ezeken végig kell mennünk, és jó válaszokat kell adnunk mindenkinek. E, ezt én egyáltalán nem vitatom, és fogunk er-, erre időt találni. Csikó úr kérdezte, hogy egy olyan rendszert szeretnénk-e, ami közelebb visz az Egyesült Államok beli rendszerhez. Igen, ez így van. Nem ugyanolyan rendszert akarunk, de egy olyat, ami hasonlít az amerikaihoz. A jelenlegi szabályozás konkrétan megemlít, ki, megemlíti Kínát és más országokat, amikre más jogszabályok vonatkoznak. Az Egyesült Államokban ilyen nem látható. Az Egyesült Államokban, hogy úgy mondjam, maszatolnak, nem akarok tisztetlen lenni, de ez a helyzet. Ugyanakkor ez rendkívül hatékony, és azt hiszem, hogy ebből nekünk is inspirálódnunk kell. Mindenképpen sokkal közelebb kerülnénk az ő rendszerükhöz. Ami a hatásköröket és a rugalmasságot illeti, amit a bizottságnak adna ez a szabályozás, természetesen én is úgy gondolom, hogy nagyon jelentős mérlegelési jogot és hatáskört kérünk önöktől, de ennek megvan a maga jó oka. Mindenféle körülménnyel meg kell, hogy birkozzunk. Nem szeretném, hogyha a konkrét kritériumok megbékjóznának minket. Ezért vannak a javaslatokban ilyen konkrétumok, amik segítenek alkalmazkodni a piaci változásokhoz. Természetesen a bizottság szolgálataiba vetett bizalom is szükséges, és gondoskodni fogunk arról, hogy az összes kulcs ágazatról szóló jelentés az összes országban megjelenjen és nyilvános legyen, hogy bárki megkérdőjelezhesse azt. Tehát nem csak a bizottság bölcsessége fog itt dönteni. Martin úr tett fel egy kérdést hogy vajon a szociális dömping, illetve az adózási kérdések is felmerülnek-e majd. Ez egy jó kérdés. Jelenleg ez lehetetlen, ma ezt nem tudjuk megtenni. A jövőben úgy tűnik, hogy a kritériumok sokkal rugalmasabbak lesznek, és lesznek más lehetőségeink is, de nagyon óvatosnak kell lennünk. Az Egyesült Államokbeli rendszer például nem teszi ezt lehetővé, nem foglalkozik a bérekkel például. Természetesen ezt megvizsgálhatnánk hogyha kiderül, hogy a munkavállalói jogok vagy az alacsony bérek miatt a piac torzulás megvalósul, akkor megtehetjük ezt. Mindenképpen sokkal nyitottabb lenne a rendszer, mint ma. Lunes úr, koordinálunk az Egyesült Államokkal, igen, nagyon intenzív az együttműködés. És két esetben végig kapcsolatban maradunk az Egyesült Államok pedig kollégáinkkal. Végül pedig azt gondolom, Büchner úr említette meg a biodízelt. Igen, ez valóban fontos. De azért nem lehet túl sok következtetés levonni ebből az egyetlen esetből, hiszen ez egy export adóztatási kérdés volt ráadásul. Ez egyetlen eset, nem alapozhatjuk a teljes új filozófiánkat és a piactorzítás meghatározását erre alapozni. Mi van, ha az új javaslat nem lesz kompatibilis a WTO-val? Ez is egy elhangzott kérdés volt. Majd akkor átmegyünk ezen a hídon, hogyha odaérünk. Ez a könnyű válasz. De kezdjük azzal, hogy a komoly kérdéseket megoldjuk, ahol a védekezésünk meglehetősen gyenge, kiigazítjuk ezekkel a javaslatot, hiszen ez a javaslat lényege, és nem hivatkozunk sokszor konkrét országokra. Ez Genfben sokkal erősebb álláspontot ad majd nekünk. És az új jogszabályokat majd meglátjuk, és azok fényében tudunk majd dönteni. Azt hiszem, hogy most nincs értelme ezen spekulálni. Végül pedig, ami a szankciók visszamenőleges hatáját illeti, ilyen nem lesz. Az Európai Bíróság kapcsán kevésbé egyértelmű a helyzet, de ott sem lesz ilyen. A Genfi döntésnek nem lesz közvetlen hatája, de természetesen a saját bíróságunk majd döntésre jut a visszamenőleges hatája kapcsolatban is. És ez még nem egyértelmű, hogy mi lesz. Köszönjük szépen! kezdjünk kifutni az időből, úgyhogy most nem adom meg a szót az előadónak, de csak hogy lezárjam ezt az érdekes meghallgatást, azt gondolom, hogy az első fordulóban egyértelmű volt, hogy hol vannak a harmonizációban a kérdéses pontok, és remélhetőleg sikerül ezt hamarosan megoldani a tanácsa. A másik ügy kapcsán még egy kicsit többet kell gondolkodnunk, meg kell néznünk a részleteket. Köszönöm szépen a panel résztvevőinek, nagyon jó volt, hogy eljöttek hozzánk, és megkaphattuk önöktől a tapasztalatukat és a tanácsokat. Maradjunk kapcsolatban, és dolgozzunk egy megfelelő megoldáson együtt az európai iparért és az európai munkavállalókért. Köszönöm szépen!